Cari colleghi, buonasera. Riapriamo. Jó napot kívánok, elkezdjük az ülést, jó napot kívánok mindenkinek. Council of Austria. Honorevole Gerst, alla parola, 4 minuti per lei. Gerst asszonyi a szót, tehát megadom egy percben neki a szót. des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Igen, tisztelt um, kollégák, hölgyeim és uraim, um, tisztelt uh, ombudsmanok, ombudsnők, köszönöm szépen ezen interparlamentáris szakbizottsági ülésre a meghívást, és köszönöm, hogy bevezethetem ezt a szekciót. Az osztrák parlament alkotmányügyi bizottságának elnök helyetteseként is az osztrák parlament szempontjai alapján szól, szólhatok hozzá a témához. Az Európai Uniós jogszabályok célra vezető és pontos alkalmazása nagyon fontos előfeltétele az Európai Unió működőképességének. Az Európai Uniós jog alkalmazása részben a tagállamok, és kisebb részben a ta, az EU hat, a hatóságaitól függő tagállamokat, tehát nagy felelősség terheli. Miben rejlik egy nemzeti parlament szerepe? Egyrészt abban, hogy a nemzeti parlamentek egy EU jogszabálytervezet elfogadása előtt a Lisszaboni szerződésben számukra biztosított feltételekkel éljenek. Az osztrák szövetségi alkotmányban és az osztrák parlament házrendjében több eszközt építettünk be a rendszerbe annak érdekében, hogy beleszólási jogunkkal élhessünk. A legfontosabb eszköz, amelyel az osztrák parlament az EU-s csatlakozásunk óta rendelkezik, a szövetségi kormány tagnainak kínált, felkínált vélemény, melyel befolyásolhatják az európai jogalkotást. Egy másik eszköz pedig a megalapozott vélemények kibocsátása a szubszidiaritási vizsgálatban. A szubszidiaritási elv megerősítése az osztrák soros elnökség egyik prioritása. Ezen prioritással érthető a mottunk egy Európa, amely megvéd, hiszen egy erősebb és demokratikusabb uniót akarunk kialakítani. Az Európai Uniónak a nagy kihívásokra kell megoldásokat kínálni, mint a migráció, a biztonság, az éghajlatváltozás. És az olyan kérdésekben nem kellene megnyilvánulnia, ahol a tagállamok vagy akár a régiók jobban tudnak dönteni. Az EU mottója egységben a sokszínűséggel, a sokszínűség egységben így jelenik meg. Az Európai Unió szerződéseket persze be kell tartani, azon területeken, amelyeket már ma is részletesen szabályoznak, mint a belső piac, nagyobb hangsúlyt kell tenni, helyezni a végrehajtásra és az értékelésre, semmint az új szabályok elfogadására. Üdvözlöm ezért a szubszidiaritási Task Force munkáját, és remélem, hogy az ő felvetéseiket minél hamarabb figyelembe veszik, különösen a 8-ról 12 hetes hétre való határidő kiterjesztést a vélemény tekintetében. A politikai párbeszéd keretében az osztrák parlament, ugye két házból állunk, a Nacionáratból és a Bundesrátból, az európai intézményeket szólítja meg közleményekkel annak érdekében, hogy különböző kérdésekben, Európa politikai kérdésekben ne csak a bizottságot, hanem a parlamentet is tájékoztassa. Ausztriában a szövetségi tartományok háza, a Bundesrat, a szövetségi tanács az, amely az Európai Parlamentnek benyújtott véleménnyel ellátott indoklással ellátott véleményében a szubszidiaritás elvében megszólal. Ezt az eszközt, ennek nagy politikai értéket tulajdonítunk, ráadásul mindkét ház rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet. Ezen felül pedig van a kozak ülés is, legutóbb Bécsben került sor a kozak ülésére. Üdvözlöm az Európai Parlament meghívását, és remélem, hogy a nemzeti parlamek, parlamentek véleményét figyelembe veszik az Európai Uniós jogalkotási eljárásban. Az osztrák parlament tehát széles körű eszközökkel rendelkezik, amelyekkel rendszeresen él is. Az Európai Uniós irányelvek esetében pedig a nemzeti parlament azzal a joggal is rendelkezik, hogy az átültető törvényt elfogadja, és ilyen módon a joghagyományhoz igazítsa a irányelvet. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyre több irányelvre volna szükség a rendeletek helyett. A Gold Plating projektet, az osztrák szövetségi kormány Gold Plating projektjét is ki szeretném emelni, amelynek során azon nemzeti jogszabályok, amelyek túlmutatnak az Európai Uniós normán összegyűjtik és megsemmisítik, hiszen ezek megnehezítik az emberek életét. A cél az, hogy a bürokratikus túl, túlkapásokat, a bürokratikus dzsungeltben rendet vágjunk, és a fölösleges bejelentési, engedélyezési vagy vizsgálati kötelezettségeket a pénzügypiaci jog vagy a vállalkozásokra vonatkozó jogból kiemeljük. Összes, összességben azt mondhatom tehát, hogy egy EU jogszabály elfogadása előtt be kell vonni a nemzeti parlamenteket a döntéshozatalba. Ahogyan bevezetőben mondtam, az Európai Uniós jog végrehajtása javarészt a tagállamok végrehajtó szerveinek feladata. Hogyha tehát itt valamit javítani vagy módosítani kell, ezt leginkább a szövetségi kormány képviselője tudja megítélni, és ez alapján megnyilvánulni a tanácsban. Az osztrák parlament itt csak általános en ellenőrzési joggal rendelkezik, az interpellációs joggal, vagy a rezolúciós, vagy állásfoglalás elfogadási joggal. De a parlamenti vitában aktuális európai vitákat is lehet tartani, ezen az Európai Uniós képviselők is felszólalhatnak, hanem is szavazhatnak. A szövetségi kormány tagjai pedig különböző EU-s témákban nyilatkozatokat adhatnak ki, Például a rendkívüli Európai, unió Európai Tanács előtt történt ez. Aktuális témákat is napirendre lehet venni, és ha a kérdés formájában fogalmazok ezt meg, akkor a felelős szövetségi miniszter válaszsal tartozik a tisztelt háznak. Minden európai tanács előtt egy úgynevezett Európai Uniós Főbizottsági Ülés ülést tartunk, a külügyminiszter és a miniszterelnök jönnek itt el, és válaszolják meg a képviselők kérdéseit. Mi több, a kormányfő az Európai Tanácsban való szavazati hozzáállását is elmagyarázhatja. Az európai jogszabályok végrehajtásáról tehát rendszeresen vitázunk a kormány képviselőivel. Összességében megállapítható tehát, hogy a nemzeti parlamentek eredetileg csak államon belül létező szerepét az Európai Uniós jog területén ki tudták bővíteni, mégpedig úgy, hogy hozzájárulnak az Európai Uniós jogszabályok még hatékonyabb ér, érvényre juttatásához. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem izgalmas vita elébe nézünk. Bene, molte grazie, onorevole Gerst. Nagyon köszönöm, kedves vendégek, engedjék meg, hogy mondjak kettő szót erről a rendkívül fontos témáról, amelyről ma már hallhattunk nagyon érdekes előadásokat. A tagállami parlamenteknek a képviselői nyilvánvalóan konkrét keretbe fogják majd helyezni azokat a problémákat, amelyek az Európai Uniós politikák bevezetésével, illetve végrehajtásával kapcsolatosak. Tudjuk, hogy több probléma is van az európai normák megvalósításával kapcsolatban a tagállamokban. Ez pedig a akad, hogy nyilván van különbség a jogi rendszerek között, az Európai Uniós jogi rendszerek között, és a közösségi jogalkotás nem mindig működik a lehető legjobban. Az Európai Uniós jogszabályok, jogszabályok átültetése néha rosszul hat a belső piacra, ugyanis jogi bizonytalanságot okoz, és nem adja meg mindig a lehetőséget arra az európai állampolgároknak, hogy az európai jogszabályozásból fakadó előnyökkel él, éljenek. Az Európai Unió parlamentje, mint jogalkotó, prioritásként kezeli a minőségi jogszabályok megalkotását. Az Európai Unióban számos kontroll mm, van, például az adhok szakbizottságok, illetve a mm, bizonyos, helyz, bizonyos rossz helyzetekkel, visszérésekkel való vizsgálatok. A megvalósítás minden egyes szakpolitikában prioritást jelent. A számos petíció érkezik az Európai Uniós állampolgárok részéről. Az Európai Bizottság úgy dönt ezek alapján, hogy esetleg kötelezettségszegési eljárást indít, vagy mélyebb vizsgálatot kezdeményez. A Júri Szakbizottság véleményei alapján az Európai Parlament minden évben állásfoglalást fogad el az Európai Unió jogainak megvaló- jogszabályainak megvalósításáról a 2018. június 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament kiemelte, hogy mennyire aggasztó az, hogy nagyon sok kötelezettségszegési eljárás van folyamatban. És így nehéz az Európai Uniós jogszabályokat a tagállamokban végrehajtani. A problémák, amelyek az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásával, végrehajtásával kapcsolatosak, már jó régre nyúlnak vissza. Szorosabb együttműködésre lenne szükség az Európai Unió, illetve a nemzeti tagállam, illetve a tagállamok a nemzeti parlamentek között a jogszabályok elfogadásától kezdve egészen odáig, hogy a jogszabály megszületett, hogy megvizsgáljuk, hogy azt megfelelően alkalmazzák-e. Rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek közötti kapcsolatokat még szorosabbra fűzzük. Fontos, hogy időben és aktívan vegyenek részt a tagállami parlamentek az Európai Uniós szakpolitikákban, így tudjuk ugyanis az Európai Uniós jogalkotást hitelesé tenni. Kettő kettő szakértő fog felszólalni 15-15 percben, és erről a témáról fognak most beszélni. Kérem őket, hogy legyenek szívesek betartani a felszólalási időt. Utána Olaszország, Görögország, Németország képviselői fognak következni, majd pedig kérdésekre és válaszokra lesz lehetőség. Átadnám a szót Wim Wormansnak, aki alkotmányos és közigazgatási joggal foglalkozik, és a Leideni Egyetemről érkezett. Professzor úr, öné a szó. Euh, dank. Danke, merci, grazie, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szervezőknek ezt a lehetőséget. Ez nagyon fontos nekem, és ezért kaptam is ezen a lehetőségen. Nagyon fontos téma ez, ami a mai konferencia tárgya. Nincsen túl sok időnk, hogy megtárgyaljuk ezt a témát. Úgyhogy Gerszl úr és Ferrara asszonyt követve folytatnám ott, ahol ők abba hagyták, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a nemzeti parlamentek. Hogyha 40 évvel ezelőtt vitattuk volna meg ezt a témát, akkor rövidre zárhattuk volna, mondjuk 5 percre ezt a témát, mert a nemzeti parlamenteknek nem igazán volt nagy szerepük az Európai Uniós irányelvek átültetésében. Ez egy olyan dolog volt, amit egyszerűen átadtak nekik, marginális szerepük volt, a, tulajdonképpen a miniszterek tanácsában a kormányoknak volt szerepük, de a parlamenteknek nem igazán, és nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 40 évben. Mhm, az volt az eredeti elképzelésem, hogyha ezt a csoda eh, szerkezetet meglengetem, akkor tovább megy a vetítés, és most működik is. Nos tehát, a nemzeti parlamentek nem voltak valódi társjogalkotók korábban, tulajdonképpen még most sem azok, ami az Európai Uniós jogalkotást illeti, de közvetett befolyásuk van, és ez a közvetett befolyás, a befolyásuk növekedett. Egy marginális, közelebbről meg nem határozott álláspontról, vagy pozícióból ez megváltozott. Most már harmadik félként őket bevonják az Európai Uniós jogalkotási folyamatba és politikai párbeszéd folyik, az előző hozzászóló beszélt erről, illetve a Lisszaboni szerződés kiegészítik bizonyos függelékek, és korai figyelmeztető rendszer is működik, erre is ki fogok még térni. Egy dolog, mielőtt konkrétan rátérünk a nemzeti parlamentek formális és informális szerepére az Európai Uniós jogalkotási folyamatban, azelőtt még gyorsan hadd mondjam el, hogy ez az pozíció, ez a szituáció megváltozott, de ezek nagyon különbözőek, ezek a nemzeti parlamentek. 27 valóban eltérő világgal állunk itt szembe. A nemzeti parlamentek reprezentatív gyülekezetek a demokratikus országokban, de Ennyi az, amiben hasonlítanak egymásra, minden másban szinte különböznek. És ezt figyelembe kell vennünk akkor, amikor beszélünk rólunk, róluk. A másik dolog pedig, én dolgoztam itt az Európai Parlamentben, többször is továbbképeztem az itt dolgozó munkatársakat, de újra és újra felmerülnek ilyen kis pánikoló hangok azzal kapcsolatban, hogy mi a szerepe a parlamenteknek. 2001-ben készült egy dokumentum, amely komoly kritiz, kritikával eh, kezdődött eh, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok eh, mit, mit értek el. Minden sikert a tagállamok számlájára írtak, és minden kudarcot az európai intézmények és a bizottság számlájára. Ez nem volt tisztességes, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a nemzeti eh, tagállamok és az ő parlamentjeik a saját világukban élnek, a saját politikai világukban élnek. Hmm. És ez önmagában még nem rossz, hogyha én, én nagyon sok eh, nemzeti parlamenti képviselőt eh, meginterjú voltam 2006-ban, majd 2009-ben az Európai Unió különböző parlamentjeiben, Franciaországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban, más országokban, a politikusok azt gondolják gyakran, hogy a világ körülöttük forog, és hogy ők a világ közepe. Hogyha jól csinálják a munkát, akkor ez tulajdonképpen jó, mert van lehetőségük arra, van lehetőségük arra, hogy jó munkát végezzenek, és jó eredményeket érjenek el a polgárok érdekében. És így, hogyha egy nagy politikai vitában képviselik az ő érdekeiket, ez nyilván nagyon jó. Úgyhogy minden mellett meg kell néznünk azt, hogy a nemzeti parlamentek milyen munkát végeznek, milyen szerepük van a jogszabályalkotásban. Először is különböző stádiumok vannak. Először is a nemzeti parlamentek szerepet játszanak az Európai Uniós jogalkotás előkészítésében. Az irányelvekre fogok itt koncentrálni nincsen szerepük ezek elfogadásában, de a végrehajtási időszakban, főleg az átültetésen keresztül van szerepük. És gyakran elfelejtjük, az értékelési fázist. Különböző tanulmányok az elmúlt 50 évben, gondolom, kedves és jó kollégám, Smith professzor asszony is fog erről beszélni. Nos, tehát probléma van az Európai Uniós jogalkotást érintő visszacsatolással, hogyha valami nem úgy működik, mint ahogy azt eredetileg tervezték az átültetés során. Nagyon nehéz mindezt figyelembe venni és módosítani, hiszen az újra tárgyalás merülne ezzel fel. A nemzeti parlamentek ebben a szempontból nagyon fontosak, fontos szerepet játszanak, hiszen ők monitorozzák, hogy mi történik, ők tudják megkongatni a vészharangot, hogy ha valami probléma történik, és ők tudják aztán ezt a miniszterek tanácsában felvetni, anélkül, hogy újra kezdedne az egész tárgyalás. Na de kezdjük, menjünk vissza az elejére, és kezdjük az első fázissal. Az első fázis, amelyben szerepet játszanak a nemzeti parlamentek, ez egy informális fázis, amikor az európai irányelv javaslatokat megküldik nekik hogyha a Nemzeti Parlament szeretne befolyással lenni a folyamatra, akkor már ebben a pillanatban el kell kezdeni a munkát, az upstream munkát. Hogyha az ember akkor kezdi megismerni az anyagot, amikor az már az asztalán van, akkor addigra a legtöbb dolog már eldőlt. A legtöbb nemzeti parlamentnek van egy álláspontja. Az Egyesült Királyság még itt van, ugye, közöttünk egy pár hónapig, ők upstreamelik a befolyást, tehát megpróbálnak már fehér vagy zöld könyv időszakában egy álláspontot kidolgozni, nemzeti parlamenti álláspontot, és ezt ö, ö, csatornázzák a nemzeti kormányuk vagy az Európai Bizottság felé. A legtöbb esetben a nemzeti parlamentek egy Európai Uniós irányelv javaslatába akkor kapcsolódnak be, amikor megkapják, az e- első, megkapják ezt a javaslatot, a szöveget, különböző forrásokból tudnak tájékozódni. Általában az Európai uniós országokban eh, vannak állandó szakbizottságok, eh, parlamentekben, amelyek megmondják, hogy melyek azok a témák, amelyek nagyon fontosak, és amelyekről eh, vitát kell folytatni, és melyek azok, amelyek nem olyan fontosak az adott ország számára, tehát ez a szelektálás nagyon fontos, és emellett az EU irányelv javaslatok ban felmerülhet a parlamenti felővizsgálat, vagy parlamenti vizsgálati fenntartás, Ebben az esetben a legtöbb parlamentben léteznek ezek a vizsgálati fenntartási jogok. Tehát a parlament kérheti azt a kormánytól, hogy állítsa le a tárgyalásokat, míg a parlament eh, ki nem dolgozza az álláspontját. Ezt eh, nagyon elterjedt módon nem, nem nagyon korlátozott módon használták 10-13 évvel ezelőtt, akkor csak Dánia vagy Nagy-Britannia használta, aztán mint a bozott tűz úgy terjedt el, most már mindenki, minden tagállam használja, minden tagállam él vele, és nemrégiben meg vizsgáltuk ezt a dolgot, és arra jutottunk, hogy elég macerás ezt használni, de mégis hát megteszik. Felmerül a kérdés, hogy a parlament hogyan használja a hatalmát arra, hogy az álláspontját érvényesítse a kormányjal szembe például. Kérdéseket lehet feltenni, álláspontot kérni, és ezzel hatással lenni a kormány által kialakított álláspontra, ami aztán a tanácsba kerül. Most új lehetőségek is vannak, például a politikai párbeszéd, amelynek keretében a Nemzeti Parlament az álláspontját meghallgathatja, levelet is írhat az Európai Bizottsághoz, például akár Málta, amely jelentős ország, de nem olyan nagy, de mégis megteheti, ír egy levelet az Európai Bizottsághoz, és kérhet magyarázatot. Most egy, egyelőre 5000 ilyen véleménykérést kapott az Európai Bizottság, ezt meg kell válaszolnia. Ez jó dolog, és az Európai Uniós jogszabály, jogszabályalkotást legitimizálja. És nagyon röviden végigmegyek gyorsan még a, a kártyákon. A sárga kártya, a narancssárga kártya, nagy csinnadrattával vezették ezeket be. A Lisszaboni szerződés óta háromszor használták a sárga kártyát. Ez, ennek a szimbolikus jelentősége nagyon fontos, de nem annyira hatékony ez a gyakorlatban. Nagyon nehéz koordinálni a nemzeti parlamentek munkáját 6-8 héten belül, hogy koordinált állásponttal álljanak elő az összes nemzeti parlament egyharmada által koordinált állásponttal és ez nem, hát nem egyszerű. Bár politikailag, szimbolikusan nagyon jelentős, de egyelőre túl sok sárga kártya eljárás még nem volt. A politikai párbeszéd sokkal fontosabb, és úgy tűnik, hogy jobban is működik. Most felgyorsulok egy kicsit, ez a komoly munka, ez a valódi hatás, amivel lehet befolyás, amivel lehet a nemzeti parlament E, a folyamatra, és most egyre inkább egyre bejebb kerülnek a nemzeti parlamentek a tárgyalási folyamat e, ajtaján. Az átültetés e, esetében, ami most egy kicsit technikai jelentőségű, a parlamentek fontos szerepet játszanak az európai irányelvek átültetésével kapcsolatban ez a kérdés? Igen, természetesen, Ferrara asszony is beszélt erről, de a fontos lépések már megszülettek, Tulajdonképpen a parlament szerepe az átültetés, a végrehajtás, a nemzeti jobba való átültetés. Hogy hogyan csinálják ezt, az attól függ, hogy milyen eszközök és milyen módszerek állnak rendelkezésre, mit enged meg az alkotmány, milyen eszköztár van. A kutatások azt mutatják, hogyha egy nemzeti parlament elkötelezett, a tárgyalási időszak alatt, a javaslattételei fázis alatt, hogyha a kormányjal megvitatta az irányelve, irányelvet, akkor az átültetés egyszerűbb egy meglepett parlament, amely a semmiből egyszer csak egy irányelvet kap az asztalára, amit át kellene ültetni, hát ez nem lesz olyan jó kedvű, hogy kedvesen és hatékonyan az átültetést minél gyorsabban megvalósítsa. Ami a technikákat illeti, az átültetési technikákat, a secondary, tehát a másodlagos jogszabályalkotás esetében, nos, ez nagyon is attól függ, hogy a nemzeti alkotmányos jogban milyen eszközöket lehet használni. Itt nincs bölcsekköve. A holland kormány minket útnak indított néhány évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy menjetek, találjátok valami, a Szent Grált találjátok meg, amivel a gyors átültetés meg lehet valósítani. Hát ez nem létezik. Ami az a ponttáblát illeti, a jó gyakorlatokat illeti, megnézzük, hogy megnéztük, hogy hogyan csinálják a fintek, a svédek, a dánok, stb. Nagyon sok technika van, Öm, Olaszországban például egy omnibus törvény volt, évente egyszer egy jogszabály született, most nem jut eszembe a neve ennek, tehát évente egyszer egy jogszabály ö, teszi lehetővé az át, az mindennek az átültetését. Szlovéniában egyszerre, Szlovéniában a gyorsított eljárás létezik például. A lényege az egésznek, bármilyen eszközről, vagy intézkedésről, vagy eljárásról van szó, a legfontosabb az elkötelezettség. Hogyha a parlament jól ért a vizsgálati feltartással, akkor jó lesz az átültetés is, nincsen tehát egy csoda megoldás. Sok vita folyik a technikákkal kapcsolatban, hogy egyszerűen le kellett másolni valamit, vagy, vagy, vagy kifejteni a, a jogszabályban szereplő dolgokat az átültetés során, vagy esetleg goldplatelni, túl teljesíteni. Tulajdonképpen ez nem egy olyan nagy probléma, néha megtörténik a túlteljesítés minden országban, nem annyira túlzottan, de előfordul, ez nem kellemes, de egyelőre kereteken körül van. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell megduplázni a dolgokat, Nemzeti Parlament, Európai Parlament, miért kell a Nemzeti Parlamentek álláspontját eljutatni az európai eh, jogszabályalkotásba. Ali Brandi mondta azt, hogy a nemzeti parlamentek ezen időszakban, az Európa integráció jelen fázisában, amikor is Európa politikai, politizáltabb intézményé válik, van politikai vita, a dolgok e, ellentmondásosak, de ez, ez a demokráciának köszönhető. Minden esetre Ali Brandi azt mondta, hogy a nemzeti parlamentek kulcsfontosságú szerepet játszanak az európai politika legitimációjának biztosításában. És ezért egy kicsit aggódva tekintetek a köve- tekintek a következő diára, ami a komitológiáról szól. 2010 óta az Európai Unió a legislatív szerepét, illetékességét delegálja. Nézzük meg a jobb csökken, de nézzük meg a, a piros részt, ez a végrehajtási jogalkotás, tehát nem delegált, nem a 290-es delegált jogi aktusról van szó. Ezt akartuk Lisszabon után, hogy az Európai Parlament a delegált jogi aktusokkal szerepet vállaljon, de aztán ezt marginalizálták, ezt a szerepét, a delegált jogi aktus, ez nagyon ritka dolog az egész komitológiai cirkusz áttétel, ez most átkerült a végrehajtási jogi e, aktusokra, 291-es cikk, és a bizottsági szakértők e, a nagy, vagy tisztviselőnek van nagy szerepe ebben, és ez sokakat aggaszt, ez a technikai jogalkotás. látom, hogy a 15 percen már letelt, és ebben igaza van az elnöknek, hogy próbál jelezni nekem. De minden esetre még hadd foglaljam össze. A nemzeti parlamentek nagyon fontosak, bár a szerepük elmozdult, mégpedig egy pálya szélén átsorgó játékosból csapatjátékosok lettek. Kérdés, jól működik, ez pozitív a demokratikus legitimációt illetően, jól működik-e a korai figyelmeztetés? A politikai párbeszéd jobban működik, ez egy jobb módszer. Az utolsó előtti pontom az, hogy nincsen gyors megoldás arra, hogy felgyorsítsuk az, állás, az átültetést. A nemzeti parlamenteket be kell vonni, úgy tűnik, hogy ez a legjobb módszer, és végül, de nem utolsó sorban, legyünk nagyon óvatosak a komitológiával, ez egy Lisszabon előtti reflex, a 291-es cikkről van szó, ez az unió számára visszaütést jelenthet, visszalépés jelenthet, egy depolitizált szervezet jöhet ezzel, nemzetközi szervezet jöhet el ezzel létre, ami nem a cél, nem ez volt a célja az európai összefogásnak, és mindezt figyelik az európai választók, tehát összességében nem jó ötlet, eh, a komitológiához fordulnék. Köszönöm szépen. Adesso. Nagyon köszönöm, professzor úr, most pedig szeretném megadni a szót eh, a következő felszólalónknak, aki a Cardiffi Egyetemről érkezett, és neki is 15 perce van összesen. Uh, thank you very much. Um, I'm nagyon köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és felszólalhatok a parlament meghívásából. Köszönöm, hogy meghívtak erre a mai programra. Az én témám az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos kihívások tagállami szinten. A prezentációmban azt kérték, hogy a kötelezettségszegési er- kötelezettségszegésekről beszéljek, úgyhogy ezt fogom tenni. Nagyon részletesen is tudnék beszélni erről a témáról, 15 percben csak egy rövid betekintést tudok nyújtani. Három dologra fogok kitérni. Először is a bizottság új végrehajtási hozzá állása a minőségi jogalkotás mm, tervnek a keretében, csomagnak a keretében. A kötelezettségszegéseknek a kezelése. 2018-as adatokat is fogok mondani, ezek egyébként nyilvánosan még nem elérhetőek. Fogok beszélni arról, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe is van, és arról is, hogy az intézmény mennyire felelős abban, hogy a bizottságot, mint a szerződések őrét felelősségre vonja. Nézzük Először is ezt a nagyon félelmetesen kinéző diát, ez egy egyszerű dolog igazándiból. Amikor a, ezt a kihívást kaptam a parlamenttől, először megkérdeztem, hogy mit is értenek végrehajtás alatt. Természetesen itt az átültetést értjük a tagállami parlamentek által, az irányelvek végrehajtását, illetve más végrehajtási intézkedéseket is, amelyeket mondjuk parlamentek alatti szinten tesznek, mondjuk mondjuk önkormányzatoknál, tehát akik konkrétan meg a, végrehajtják a az EU-s jogszabályokat. Ez a dia azt mutatja, hogy milyen szintjei, szakaszai vannak a végrehajtásnak, vagyis amikor a folyamatban valamelyik szereplő beleavatkozik, akkor az eredeti EU-s jogszabály eredeti szándékától esetleg el tudunk távolodni. Tehát mindig van lehetőség arra, hogy az EU-s jogalkotó eredeti szándékától távolabbra kerüljünk. Ezért annyira nehéz hatékonyan végrehajtani az Európai Unió jogszabályait. Nézzük a minőségi jogalkotás menetrendet. Mondanám, hogy a bizottsági mechanizmusokat jól, ismerjük, jól ismerik. 248-as cikk illetve a 260-as cikk. Egyébként a kötelezettségszegési mechanizmusokról fogok itt beszélni leginkább. Na de akkor nézzük a minőségi jogalkotást és a nemrégiben megjelent közleményt. A bizottság kiemelte, hogy mennyire fontos az Európai Uniós, jog, Európai Uniós jogszabályok hatékony végrehajtása. És azt is elmondta, hogy a bizottság a kötelezettségszegési eljárásban mostantól a megfelelőségi mechanizmusokra fog hangsúlyt fektetni, és a, legál, a jogi szankciókra kevésbé. Ennek van hatása az Európai Parlamentre. Az Európai Parlament, mint jogalkotó, felelős a jogalkotás, a meghozott jogszabályok végrehajtásának felügyeletéért. A bizottság a végrehajtó, de az Európai Parlamentnek is van szerepe az ellenőrzésben. Az Európai Uniós jogszabályoknak a végrehajtása így a normális rend, rendszerinti eljárástól átültetődik a bizottság végrehajtási eljárásai felé. Mindez azt jelenti, hogy a parlamentnek kevésbé van beleszólási joga és a PETI, illetve a Juri szakbizottságoknak is kevesebb lehetőségük van beleszólni abba, hogy mi történik a bizottságban, mi történik, hogyha a bizottság kevesebb vagy több kötelezettségszegési eljárást indít. A bizottság végrehajtási politikájában három választást láthat, látunk. Először is a parlament stratégiai megközelítést alkalmaz prioritásokat fog felállítani a szakpolitikai prioritások mentén. Vagyis nem minden kötelezettségszegési eljárásba fognak úgy belemenni. Második dolog, ez rendkívül fontos, már nem, fognák, nem fogják az EU pilotot használni, vagyis kivezetik, ugye 2016-tól folyamatosan kivezetik az EU pilotot. Hogyha megnézzük a 2017-es jelentést, akkor láthatjuk, hogy nagyon kevés új ügy indult az EU pilot keretében. Lehet, hogy 2018 végére ez már teljesen el fog tűnni. Az Európai Parlament nagyon sok időt töltött azzal, hogy az EU-pilotból kivonjanak adatokat. Harmadik dolog, az Európai Bizottság újra elmondja, hogy mennyire fontos ellenőrizni az átültetési mechanizmusokat. Mostantól már figyel, ö, fizetni kell a 250-es cikk értelmében egy általányt, és lesznek büntetések. Ezek a konkrét változások. Hmm, nagyon sok táblázat van, grafikon van a, a diáimban. Az elmúlt öt év adatait tartalmazza az a bizottság éves jelentései alapján ez a dia. Szeretnék most arról beszélni, hogy összesen hány új kötelezettségszegési eljárást indítottak. A parlament nek a bizottsági jelentésről szóló jelentésében azt láthattuk, hogy kevesebb volt a kötelezettségszegési eljárás. Ez így is van. 716 indult most, még a 900-hoz képest tavaly. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor, ugyanannyi ez a szám. 820 mondjuk átlagban és azt is láthatjuk, hogy Mindez attól is függ, hogy hány irányelv érkezik az átültetési időszaknak a végére. Hogyha mondjuk a végrehajtási dátumok lejárnak, az átültetési dátumok lejárnak, kevés új irányelv születik, akkor ugye kevés kötelezettségszegési eljárás van, hogyha sok új irányelv születik, akkor sok új kötelezettségszegési eljárás indulhat. Ez teljesen normális. Látható, hogy milyen a kapcsolat ezen számok, ezen adatok között. Összességében szerintem nagyjából stagnálnak ezek a számok. Ami az ágazati trendeket illeti tendenciákat az elmúlt öt évben, azt láthatjuk, és a, jelen, a reggeli környezetvédelemmel kapcsolatos prezentáció is erre mutatott rá, hogy a környezetvédelmi kérdésekben van a legtöbb ö, ilyen kötelezettségszegési eljárás, kivéve 2017, amikor is igazságszolgáltatás 864 ügy érkezett ezzel a témával kapcsolatban, a második pedig csak a környezetvédelem, második volt csak a környezetvédelem. Még az EU pilotban a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekből van a legtöbb. Ez a grafikon csak azt mutatja, hogy az elmúlt 5 évben, illetve az elmúlt 20 évben a környezetvédelem témájában indult a legtöbb kötelezettségszegési eljárás. Ezután jön a közlekedés, majd pedig a pénzügyi stabilitás mondjuk 2017-ben. Ami a bíróság, a bizottság által a bíróság elé vitt ügyeket illeti. 28 ilyen ügy volt 2017-ben. A legnagyobb szektorok ezek közül a, a környezetvédelem, a belső piac, a, és az igazságszolgáltatás, és Olaszország, Magyarország, Lengyelország a leginkább érintett országok. Nézzük, hogy 2017-ben milyen ítélet született. 16 ítélet született a 258-as cikk értelmében, mindig a bizottságnak adtak igazat. Németország, Görögország és Portugália voltak azok a tagállamok, amelyek ellen a legtöbb döntés született. A legfontosabb három szektor pedig a környezetvédelem, az adózás, illetve a közlekedés volt. Ezen ezen kívül volt egy Spanyolország elleni letelepedés szabadságával kapcsolatos ügy is. Összességében tehát a 2017-es adatok azt mutatják, hogy mindig ugyanazok az ágazatokból származnak a kötelezettségszegési eljárások, mindig ugyanazok a témák, azok, amelyekből aztán bírósági ügy lesz. A megfelelőséget próbálja a bizottság mindenhol biztosítani. Megfelelőség alapú eszközöket használnak. A környezetvédelmem területén is, hatóságaikon, ügynökségeiken keresztül. Belső piac és közlekedés, ezek is igencsak előkerülnek, mint témák. Ez az elmúlt húsz évben elérhető adatokkal igen csak összecsengett. De az elmúlt két-három évben még azt is láthattuk, hogy a pénzügyi stabilitás, a környezetvédelem, a pénzügyi stabilitás az, amelyik a leg, az a téma, amelyik a legjobban előre tör. Ezek az adatok megfelelnek annak a kutatásnak is, amely azt vizsgálta, hogy az EU-s tagállamok parlamentjének milyen akadályai akadályokkal kell megküzdeniük, amikor az EU-s jogszabályokat megalkotják. A környezetvédelem, az adózás, a pénzügyi szabályozás területén van a legtöbb ilyen probléma. Ezek köz, ezek azok a témák, amelyek esetében leginkább előfordul, hogy nem időben, vagy nem jól valósítják meg, hajtják végre a jogszabályokat. Ezek voltak az eddig elérhető adatok, és akkor most jön az én kutatásom eredménye. Ugye a következő júliusig, vagyis 2019 júliusig még nincs hivatalosan elérhető adat a 2018-as kötelezettségszegési eljárásokról. Nekem azonban vannak adataim a 2018. január-októberi adatokról. 27 ügy került a bíróság elé, tavaly összesen 28 volt. A három legfontosabb ágazat a környezetvédelem, a közlekedés és az energia. Látható, hogy a környezetvédelmi ügyek csökkentek. 2017-ben csak hat környezetvédelmi ügy került elő, viszont októberig már 12. Ami a pénzügyi szankciókat illeti, egy ügy volt itt Írországgal kapcsolatban, és egy pénzügyi szankciót vetett ki a bíróság méghozzá Görögország ellen egy környezetvédelmi ügyben, csak úgy, mint Írország esetében. Ahogyan mondtam, amikor készültem erre az előadásra, akkor megnéztem, hogy a végrehajtással, végrehajtás során milyen problémákba is ütközhetnek a tagállamok. Tíz ágazatot azonosítottam be, ezek valódi problémát jelentenek az EU-s jogszabály, meg a jogszabályok végrehajtásában. Vannak közöttük közvetett, illetve közvetlen hatások is, ezek közül a hármat látnak a dián, először is minél kevésbé összetettebb egy EU-s jogszabály, annál könnyebben végre lehet hajtani. Minél egyszerűbb, annál jobban végrehajtható. Természetesen ez az Európai Bizottság felelőssége, olyan jogszabályt kell alakít, kialakítania, amely könnyen értelmezhető. De a parlamentnek is van ebben feladata. A jogszabály végrehajtása fontos szempont kell, végrehajthatósága fontos szempont kell, hogy legyen már a kezdetektől fogva. Aztán ott van a nemzeti megvalósítás és monitorozás. A tagállami parlamentek az adminisztrációs terhet, a bürokráciát szeretnék csökkenteni. Erre is figyelnünk kell. Aztán az Európai Bizottság az igazságszolgáltatási képzésekbe, a kapacitás növelésbe befektet. Végezetül pedig ott van az EU-s végrehajtás és monitorozás. Persze a bizottságnak van felelőssége abban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az EU-s jogszabályokat megvalósítják el, de az Európai Parlamentnek is nagyon fontos szerepe van ebben illetve ugye az Európai Parlament az az intézmény, amely felelősségre vonhatja az Európai Bizottságot. A bizottság éves monitorozási jelentést készít. Ez rendkívül fontos, a parlament is készít jelentést, és így tudja felelősségre vonni adott esetben az Európai Bizottságot. Ez a táblázat az elmúlt tíz év júri jelentéseinek elemzése. Tematikus szövegszerű elemzés ez. Azt néztem meg, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik a Júri Szakbizottság. Nagyon röviden mit állapíthatunk meg? azt, hogy a parlament a Jurin keresztül felhasználja ezt a mechanizmust arra, hogy a legfontosabb aktuális politikai kérdésekről beszéljen. Ez fontos, de ezek a témák nem biztos, hogy kapcsolódnak az Európai Uniós jogszabályok hatékony végrehajtásához, sem az Európai Bizottság, mind, mint a mint a szerződések letéteményesének ellenőrzéséhez. Átláthatóság, a kötelezettségszegési adatok átláthatósága szintén jelentős. Ami a jog ami a minőségi jogalkotást illeti, az egyik ajánlásom az lenne, hogy haladjunk tovább ezen az úton. A parlament figyel a minőségi jogalkotásra, a végrehajtásra, a kezdeményezések végrehajtására. Hogyha a bizottság már nem a pénzügyi szankciókra helyezi a hangsúlyt, hanem a megfelelőségre, akkor egyértelmű, hogy a júrinak a minőségi jogalkotási kezdeményezésre kell fókuszálnia. Mondok is egy példát. minőségileg és mennyiségileg mit tesznek a hálózatok, az ügynökségek, ezek a fajta mechanizmusok egészen pontosan mit is tesznek, hogyan lehet velük elérni azt, hogy az európai jogalkotást, az Európai Uniós jogalkotás keretében hozott jogszabályokat aztán végre is hajtsák. Az EU Pilot, amióta kivezetésre került, azóta is tudunk információkat, adatokat szerezni. Ez volt a pár fontos dolog, amelyet szerettem volna a kutatásomból kiemelni. Nagyon köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönöm, professzor asszony, én is köszönöm önnek. Most pedig örömre szolgál, hogy átadhatom a szót a tagállami parlamentek képviselőinek. Emanuele Rossini asszonynak adom meg a szót, aki 10 percet fog beszélni. Jó napot kívánok! Mindenkinek örülök, hogy itt lehetek ezen a találkozón, hiszen a mi parlamentjeik is és intézményei szorosan együttműködnek az európai intézményekkel. Az olasz parlament az európai jogszabályok átültetésével és végrehajtása tekintetében jelentősen megváltoztatta tevékenységét az előző ciklus alatt mégpedig úgy, hogy egy reformot hajtottak végre 2012-ben a 234-es törvényjel, amely voltak éppen teljesen átalakította az egész folyamatot, és odáig egy törvény, átültető törvény volt, és most két <coughs> átültető törvény jött létre, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az átültetést és a végrehajtást. E két törvény az Európai Felhatalmazás törvényem, amely a kormánynak nyújtott felhatalmazást tartalmazza, amely szükség ahhoz, hogy az Európai Uniós jogszabályokat átvegyük, és az Európai Törvény, amely ugyanakkor közvetlenül garantálja azt, hogy az olasz jogrendbe az európai jogszabályokat átemeljük. Miért volt szükség erre a reformra? Nos, azért, mert a múltban gyakran egy megrek, megrekedt a munka, hiszen bizonyos jogszabályokat, szabályokat, amelyek a közösségi jogból eredtek, nem sikerült átemelni, és ez a megakadás az egész parlamenti munkát eh, lelassította, és az átültetés is megrekedt. Voltak éppen megkettőztük, tehát ezzel az új törvényjel az átültető törvények számát, omnibus törvények ezek, és a célja mindennek az volt, hogy a pontosságát és a gyorsaságát az átültetésnek felgyorsítsuk, megerősítsük, másrészt viszont az európai törvényekben átültetése során is biztosítsuk, hogy az olasz jogrendhez a legjobban illeszkedjenek. Mit tartalmaz ez a két törvény? Az európai felhatalmazásról szóló törvény voltak éppen a kormánynak adott felhatalmazást tartalmazza azon területeken, ahol jogalkotói aktusra van szükség az európai jogszabályok átvétele tekintetében, de a szankciókat, szankciókról is szól, amikor az európai jogszabályokat valaki nem tartotta be, illetve azokat az alapvető elveket is tartalmazza, amelyek a reg- regionális végrehajtásnál szükségesek. A az európai felhatalmazás joga törvénye, tehát meghatározza azokat az általános jogszabályokat, amelyeknek amelyek megkötik a kormány kezét, illetve meghatározzák a kormány általi fellépést, annak értekében, hogy megakadályozzuk például az úgynevezett gold plétinget, amely szigorúbb, messze menőbb szabályozásokat tartalmaz, mint az európai jogszabály. Az európai törvény pedig sokkal inkább azon speciális feltételeket tartalmazza, amelyeket a kormánynak az átültetés során figyelembe kell vennie. A európai törvény tehát, ez a második jogeszköz, a közvetlen alkalmazás jogi normáit tartalmazza, annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy nem megfelelően ülteti át a kormány az európai jogszabályokat, és így csökkenteni lehessen a jogsértési eljárások számát. Tehát voltak éppen ez a törvény segít az jogelvek átültetésében, és így ö, csökkenti az Európai Bizottság által meghatározott kritikai észrevételek számát. valamint a nemzet, az Európai Unió által kötött nemzetközi jogi szerződések átültetését is ez a törvény szolgálja. A kormány ezen felül pedig olyan szabályokat is elfogadhat, amelyek sürgősségi természetűek, és amelyeket nem egy két törvény ír körül. Ezekre akkor lehet szükség, hogyha nagyon sürgősen kell az európai kötelezettségeknek megfelelni. Hiszen mondtuk, hogy egy két törvényt csak egyszer-egyszer fogadjuk el egy évben. Az e, a parlamenti menetrend úgy irányozza elő, hogy a két európai törvény, az úgynevezett Európai Ülésen kerül megvitatásra, amelyen a parlament minden ö, állandó szakbizottsága véleményt készít, és ö, ezt elmondja. Ezen felül pedig ö, az Európai Szakbizottság, melynek én magam is tagja vagyok, pedig az kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekhez szól hozzá, de a maradék 13 állandó bizottság is véleményt készít. A 2012-es reform tehát még hatékonyabbá tette az európai jogszabályok átvételét az olasz jogrendben. Az előző öt évben a reformot széles körben használták, és ez oda vezetett, hogy minden évben, még egyszer mondom, kettő, kettő darab törvényel, az Európai Felhatalmazás törvényével és az Európai Törvényel sikerült minden európai jogszabályt átültetni, és ezzel az 5-6 hónapos átfutási időt le lehetett rövidíteni. Az elmúlt öt évben a parlament, az olasz parlament tehát hozzájárult ahhoz, hogy pontosan és gyorsan feleljünk meg az európai jogrendből ránk háruló kötelezettségeknek. A jelen ciklusban jelzem, hogy éppen csak most kezdtük meg az európai törvény tervezetének kialakítását, ez itt van nálam, két héttel ezelőtt kezdtük ezt meg, és ma pedig éppen a szenátusban vizsgálják ezt, ahol viszont a másik törvény, az európai törvény vizsgálata, vitája zajlik, amely ezután a képviselőházhoz, a másik házhoz kerül át. Az olasz parlament ezután pedig e két törvényt elfogadja majd, és ezek az európai jogszabályok olasz jogrendbe való átvételének sarokköveit adják. Milyen más pozitív hatással jár ez a jogalkotói reforma, amelyet végrehajtottunk, és amelyel sikerül, nos, a másik előny az, hogy sikerült a jogvitákat, jogviták számát csökkenteni az Európai Bizottsággal 2014 és 2018 november között a jogsértési eljárások száma 121-ről 68-ra csökkent. És ezek közül 60 pedig az uniós jog megsértéséből, és 8 pedig a késedelmes átültetésből származott. A 2012-es reform az európai az olasz parlamentben, az olasz parlament számára teljes körű áttekintést ad a jog átvétele, illetve a jogsértések tekintetében, és Ugyanakkor folyamatos áttekintést kapunk a parlamentben három havonta a Európai Bírósági ítéletekről, és minden hat hónapban pedig a pénzügyi természetű információkat is megkapjuk, annak érdekében, hogy nyomon kövessük a kormány késedelmes fellépését, ezért a kormány a jogsértési eljárások állapotáról is beszámol a parlamentnek, is arról, hogyha valamilyen változás történik ezen eljárásokban. Ami pedig az Európai Bírósági ítéleteket illeti, a képviselő házban egy olyan eljárás működik, amely az Európai Bíróság ítéleteit vizsgálja meg, Ezeket az ítéleteket az állandó és hatáskörre rendelkező szakbizottságok vizsgálják meg, és számolnak be utána a teljes parlamentnek. Arra is szükség van, hogyha pedig szükség van arra, hogy megragadjuk a kezdeményezést, akkor ez a kezdeményezés a szakbizottságoktól, majd a parlamenttől érkezik a kormány felé. Azt mondhatjuk tehát, hogy az olasz törvények, amelyek a olasz és az európai jogszabályok kompatibilitását szolgálják, folyamatos ellenőrzésnek vannak kitéve, mégpedig az én szakbizottságom, az Európai Szakbizottság hatáskörébe tartozik ez a jogi megfelelőségi vizsgálat, és mindez egy felelős vizsgálat tárgyában történik. Na hát ennyit mondtam volna, köszönöm szépen. Molte grazie, onorevole Rossini. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Most pedig megadom a következő előadónak, Szára Kiutis képviselőnek, a görög parlament tagjának a szót 10 percre parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, az Európai Parlament két szakbizottságának szeretnék köszönetet mondani, akik megszervezték tehát ezt a konferenciát, és lehetőséget adnak arra, hogy a legjobb gyakorlatokról eszmét cseréljünk a többi nemzeti parlamenti képviselőivel. A görög parlamentben valóban nagyon aktuális témáról van szó, hiszen olyan időket élünk, amikor is megpróbáljuk a ház házszabályát javítani, annak érdekében is, hogy az európai jogot jobban át tudjuk ültetni, át tudjuk ültetni a nemzeti jogba, és jobban tudjuk ellenőrizni ex ante és ex post. Új gondolatokkal szeretnénk hazatérni, és megvizsgálni azt, hogy mi az, ami nálunk működhet, mely az a gyakor, melyik az a gyakorlat, amely leginkább megfelel a társadalom által elvárt eredménynek. Ez a szándékunk a görög kormány és a görög parlament szándéka az európai jog átültetése során. Mindennek során el kell mondanunk, hogy a parlamentünk többé-kevésbé kicsi, és gyakran nincs is befolyásunk a kormányunkra, és minden mellett azonban az a helyzet, hogy vannak javaslataink az eljárás javítására. Röviden szeretném elmondani, hogy melyek azok a fázisok a nemzeti jogba való átültetés során, amelyek fontosak számunkra. A görög állandó képviselet az Európai Unió mellett tájékoztatja a kormányunkat, illetve a külügyminisztériumot az európai szintű törvényhozási kezdeményezésekről. Aztán folytatódik a dolog azzal, hogy a nemzeti képviselők tárgyalnak, egyeztetnek a, az általános ügyek tanácsában, illetve a munkacsoportokban. A nemzeti parlamenti szakbizottságok is hozzájárulnak ehhez a munkához a konkrét szakmai témákban. És ez a törvény kidolgozása és elfogadása során is nagyon fontos. Ennek során természetesen a görög álláspontot képviseljük, és ez nagyon fontos az általános ügyek tanácsában dolgozó munkatársak számára is, akiknek a feladata a görög álláspont képviselete. Aztán a dokumentumok átkerülnek az Európai Unióhoz, és aztán ezzel az Európai Ügyek Szakbizottságában és az egyéb szakbizottságokban dolgozunk ezeken a szövegeken. A görög parlament megpróbál befolyással lenni a folyamatra, a az arányosság értelmében és az arányosságot szem előtt tartva. Persze közben a különböző parlamenti szakbizottságokkal együtt működünk a jogszabályok megvitatásakor. Az Európai Unió mellett működő görög állandó képviselet jogi szolgálata jelenti, hogy egy új jogszabálytervezet készül, ezt jelentik az adott minisztériumban vagy minisztériumokban, attól függ, kit érint, és aztán megy az ügy tovább, a jogi szolgálat tovább irányítja, és közben a görög kormány foglalkozik szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel, az integrációs szöveget előkészíti, figyelembe véve az ütemtervet, a végrehajtásra vonatkozó ütemtervet. Az illetékes minisztérium ezek után megkeresi a titkárságot, és megtárgyalja velük azt, hogy mik, melyek a következő lépések, és mely intézkedéseket, mely lépéseket kell elvégezni az átültetéshez. A minisztériumok jelentik, hogy van-e módosítási kérésük a szöveggel kapcsolatban, aztán folytatódik a dolog, és ezután egy kormány vagy elnöki határozat készül ebből, és aztán a szakbizottságok tovább dolgoznak ezen, vagy a az Európai Ügyek Szakbizottsága, vagy Intézményügyek Szakbizottsága. Aztán van egy koordinációs iroda, amely a minisztériumokkal egyeztet, és a jogi szolgálatnak is továbbadja az információt, illetve egyeztet a tanácssal. a, illetve Görögország brüsszeli állandó képviseletével. És miután az Európai Bizottság is egyeztetette a kormányjal, az egész felkerül az Euro, az Eurlex portára. Itt természetesen utána lehet nézni, hogy hogyan folyik az eljárás, mely lépésekből áll ez. A célunk az, hogy itt célzottabban tudjunk dolgozni, mint korábban, és a hiányosságokat megszüntessük. Eddig 0,9%-os a végrehajtási hiányosságunk, ezt is szeretnénk megszüntetni, és szeretnénk javítani a végrehajtási arányt. Az Európai Uniós jognak a nemzeti jogba való átültetése, tehát, ahogy mondtam, 0,2%-ot tesz, e, e, átültetési hiánya 0,9%-ot tesz ki. Ezzel a hat, azon hat tagállam közé tartozunk, amelyek a legkevésbé végzik hiányosan a munkájukat a végrehajtásban, és ezért nagyon jó helyen vagyunk a 28 tagállamot összehasonlítva. Tehát 1% alatt van ez a hiány, és ehhez eh, ahhoz képest, hogy milyen eh, kötelezettséget vállaltunk 2007-ben, eh, nagyon jó eredmény. vállaltuk a stabilitás és az állandóság, folyamatosság fenntartását, és mindeközben tudjuk, hogy ez a garanciája a nemzeti jogba való átültetésnek. Ez azt jelenti, hogy felgyorsítottuk a munkát, hogy időben megvalósuljon az átültetés. az a tény, hogy az európai jogot a nemzeti jogba jól sikerül átültetnünk, ez oda vezetett, hogy nagyon jók az eredményeink. A görög parlament mindazonáltal ezzel az ellenőrzéssel eddig nem foglalkozott szisztematikus módon. Mégis azt mondhatjuk, hogy az általános tendencia arra mutat európai összehasonlításban, hogy prioritást adunk a törvény végrehajtásának, és igyekszünk időben aktualizálni, és ez oda vezetett, hogy elég jók az eredményeink, és nincs nagyon sok elmaradásunk. Ahogy már mondtam, a legjobb gyakorlatok cseréje pont nekünk kifejezetten segít. Most még egy kezdeti fázisban vagyunk, és új eszközöket kell találnunk a végrehajtás erősítéséhez. Néhány gondolat ezzel kapcsolatban nagyon fontos a jogszabály sértési jelenségeket jelenteni az Európai Bíróság felé. Az is fontos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy miért kerül sor az elmaradásra konkrétan, konkrét esetekben, hogy ebből tanulni tudjunk a jövőre nézve. Az illetékes minisztériumok között nem volt-e koordináció, vagy megduplázták a munkát, duplikálták ezt. Milyen okok vezetnek az elmaradáshoz, vagy az késedelemhez? Lehetséges lenne célzottabban, hatékonyabban dolgozni, hogyha például a polgárok is be tudnának kapcsolódni, és jelenteni tudnák, hogy hol merültek fel hiányosságok. És azt gondolom, hogy ez az Európai Bizottság számára is üdvözlendő lenne, hiszen az Európai Bizottság szeretne polgárközelibb lenni, és ugyanez érvényes az Európai Parlamentre is. Jó lenne, és üdvözlendő lenne, hogyha a polgárok közvetlenül a parlamenthez fordulhatnának ilyen esetekben. Emellett az is jó lenne, hogyha a polgárok petíciót nyújthatnának be a parlamentbe, nem csak kronológiai sorrendben, hanem témákra koncentrálva, hogy a, a sürgős témák gyorsabban sorra kerüljenek. És végül pedig jó lenne rendszeresen találkozni a polgároknak, a minisztériumokkal, a polgároknak a parlamente hogy a parlament az aktuális törvényhozási szövegekről, törvényjavaslatokról tájékoztatni tudják a polgárokat, a polgárok így első kézből kapjanak információt. Végül pedig arra szeretnék utalni, hogy az a tény, hogy nincs intézményi reakciós lehetőség a nemzeti parlamentek számára, ahol jelenteni tudnák az arányosság megsértését, Hát ez egy olyan dolog, ami minket elkeserít, és ezért nagyon fontos, hogy ebben az ügyben tegyünk valamit. És ne abból induljanak ki az emberek, hogy úgyse veszi senki komolyan azt, amit ők csinálnak, vagy jelentenek. Emellett a jogszabályi szövegeket, illetve kezdeményezéseket gyorsabban kellene kezelni, hogy ne legyen mindig késedelem, késlekedés, mert ezzel az a benyomás alakul ki, hogy nem dolgozunk hatékonyan. És pont ott, ahol a szubszidiaritás problémája merül fel, fontos, hogy gyorsabban tudjunk haladni. Az Európai Unió működéséről szóló eh, szerződésben is eh, szó van erről, és ezért nagyon fontos, hogy pontosan ezeket a e, kezdeményezéseket gyorsabban e, kezeljük, e, végrehajtsuk, ez azt jelenti, hogy jobban vonjuk be a polgárokat, aktivizáljuk magunkat. Ez mind a nemzeti, mind az európai polgárok, képviselők számára elengedhetetlen, hogy kezdettől fogva a polgárokat bevonjuk ebbe a folyamatba. Köszönöm. Nagyon köszönöm Szerekiotis úrnak, most pedig megadom a szót a következő vendégünknek, Brenner képviselőnek, aki a német parlamentbe érkezett, és neki szintén 10 perce van. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök, hogy az Európai Uniós jog végrehajtásáról beszélhetünk a német Bundestag szempontjából. Itt a fogyasztóvédelmi kérdéseket felelős szakbizottság részéről érkeztem, és jogi bizottság részéről érkeztem, és az olasz és görög kollégáim után szólhatok hozzá, akik nagyon jól előkészítették a terepet nekem, ezt köszönöm. Nos, itt most konkrétan arról a kérdésről van szó, hogy milyen együtt döntési hatása, vagy, vagy befolyásolási hatása van a Bundestagnak az európai jog végrehajtásában. Az, a Német Alkotmány 23. cikkében szerepelnek ezek a jogok. Persze jelentenem kell azt, hogy az Európai Uniós jogalkotása kapcsolatban a német szövetségi kormánynak a, a, a német parlamentet tájékoztatnia kell az német Bundestagnak lehetősége van az álláspontokat meg, álláspontját megfogalmazni, ezt a kormánynak figyelembe kell venni, hogy ezt megteszi-e, azt nem tudom. Most a nemzeti parlamentek szerepvállalásáról beszélünk, de nem a jogszabályok meghozatalában, hanem a jogszabályok végrehajtásában milyen szerepük van, illetve az átültetésben milyen szerepük van. Mivel a rendeletek közvetlen formában érvényesek, ezért ez inkább az irányelv irányelvekre vonatkoznak. Az rendeletek és az irányelvek közötti határ vagy elhatárolódás javult az elmúlt ide, időben. Az irányelv jogban, hogyha megnézzük a technikai sztenderdeket, illetve a környezetvédelmi szabályokat, ezek irányel formájában valás, valósultak meg. Közben például az adatvédelemben ugyan rendelet jött létre, de ez több mint négy tucat klauzulát tartalmaz, ami meg megint csak rugalmasságra ad lehetőséget, ezért a kettő között a határ elmosodik. Most kitérnék az irányelv végrehajtás kulcsfontosságú kérdéseire. A legfontosabb az, hogy a döntés, a törvényhozási kompetencia az adott szabályzandó kérdés tárgyában a szövetség illetékességébe tartozik, vagy a 16 tartományába. Általánosságban a végrehajtás a szövetségre korlátozódik, vagy ráhárul. A német szövetségi parlamentben, illetve német, én előtte a türingiai tartományi parlamentben dolgoztam, ezért mind a két végrehajtási formában gyűjtöttem tapasztalatokat. Különleges kihívást jelentenek azok az irányelvek, amelyeknek a tárgya mind szövetségi, mind tartományi illetékességeket tartalmaz, és ezért mind a kettőnek feladata van a szövetségi, szövetségi szint nagyon korlátozottan tud nekünk utasításokat adni, mert szabadok vagyunk, mármint a tartományok. A végrehajtás és a a végrehajtási hiányosságok miatti felelősségvállalást külön törvények szabályozzák Németországban. Ez az OECD BBG törvény, és ez tartalmazza ezeket a pontokat. Ami a további eljárást illeti, a második pontot említenék, az az irányelv, amely parlamenti fellépéssel jött létre, és a, illetve a rendelet által elfogadtatott határozat formájában valósul meg. A két szintű végrehajtás egy fontos és érdekes kérdés, Ez az alkotmány 80. pontja első bekezdése határozza meg, konkrét jogi, jogalapra van szükség ahhoz, hogy elkezdődhessen itt a munka. Itt most konkrétan Németországban egy teljesen normális törvényhozási eljárásról van szó. Ez a belföldi, vagy a németországi törvények elfogadásában kerül alkalmazásra. Most röviden visszatérnék a nemzeti jogalkotóra, illetve arra a releváns kérdésre, hogy az Európai Unió melyik jogi eszközt választja a szabályozásra, irányelvet vagy rendeletet azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy az a tendencia valósul meg, hogy az Európai Bizottság a kezdeményezési jogát eh, figyelembe véve inkább rendeletet preferál, és kevésbé az irányelvet. Ez eh, a statisztika is ezt támasztja alá, eh, az EURLEX 2017-es statisztikája a rendes törvényozási eljárásban elfogadott rendeletek esetében 19 alap és 33 módosító rendeletet tartalmaz, illetve 3 alap irányelvet és 11 módosítás vagy aktualizálási irányelvet, tehát háromszor annyit a rendeletekből, mint az irányelvekből. Az irányelv és a rendelet közötti kapcsolatot így jobban meg tudjuk világítani. Wahl. Maßstab für die Wahl zwischen Richtlinie und Verordnung a bizottság tehát dönthet a, rendelet meg az irányelv között. Az idevágó eh, Lészaboni szerződés cikk alapján döntheti el, hogy melyik normát választja. A egyik norma, eh, az egyik cikk azokat az eseteket határozza meg, amelyekről a szervek a megfelelő eljárások és az arányosság betartásával döntenek. Ezen arányossági elv az ötös cikk negyedik bekezdése szól erről, ez ellen tartalmi és formai módon sem lehet túllépni az arányosság elvét az elérendő cél érdekében. Egy szoros, szisztematikus kapcsolatban van az arányosság elve a szubszidiaritás elvével, és így védi a tagállamokat. Az a kérdés, hogy mi következik mindebből. Az esetenkénti döntés ből általánosságban az irányelv prioritását épp úgy eh, ki kell zárni, mint a rendelet prioritását. Az irányelv általában ugyanakkor az arányossági szempontok tekintetbevételével inkább az előnybe helyezett jogeszköz kellene, hogy legyen. Hiszen csak az irányelvek teszik lehetővé, hogy az elérendő cél tekintetében kötelezőek bár, de ugyanakkor a végrehajtás és az átültetés során a nemzeti sajátosságokat veszik figyelembe, és így érvényesül a szubszidiaritás elve. Akkor, amikor a nemzeti jogszabály, tehát a PTK mondjuk, amely 1896-ból ered, és a 20. század eleje óta so nagy részében változatlanul működik, tehát a nemzeti jog nagy múltra tekint vissza, nagy megalapozottsággal rendelkezik, és természetesen ez kisugárzik a többi jogszabályra, és ez ebbe a hagyományba jobban be lehet építeni az irányelvet, mint a rendeletet. Mint hogy azonban a bizottság gyakrabban nyúl a rendelethez, mint az irányelvhez, e- ezért a pontotlan um, alkalmazás vagy a szerződésszegés esete fordul elő nagyon gyakran. Nem szabad tehát túllépni azon a célon, amely a jogalkotás célja, mondjuk, hogy azonos versenyfeltételeket kell teremteni, <coughs> nem szabad túlmenni ezen célon a törvénynek. Ugyanakkor um, az irányelv nem tartalmaz alkalmazási deficitet, hiszen az átültetés és a végrehajtás a tagállami hatóságok által ellenőrizhető, vagy ellenőrizhető volna, és ilyen módon a jog egységére leselkedő veszélyt ki lehetne küszöbölni a tagállami hatóságok tetleges közbenjárásával. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy előadásommal meg tudtam mutatni, hogy nem csak a nemzeti parlamentek részvétele az EU jogszabályalkotásában, hanem az Európai Unió jogának alkalmazása során is felmerül a kérdés, hogy maga a jogalkotó jó jogeszközt, jó, jó norma típust választotta vagy sem. Ezeket akartam önökkel megosztani, köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm, Brenner úr, nagyon köszönöm, hogy tartotta az időkeretet is. Most pedig megnyitom a vitát. Lehet kérdezni, lehet mm, megjegyzésekkel élni. Most 15 percünk van erre. Meg is adom a szót annak, aki elsőként szeretne felszólalni. Köszönöm, Irend képviselő. Kérdésem. A rendezvényben, a rendezvény címében az állampolgári jogok szerepel, Citizens Rights. És az Európai Bíróságnak létezik az előzetes döntéshozatali eljárása. Nem akarok, létezik ez a jogi eljárás. Nem akarok tagállamokat nevezni, de vannak olyan bíróságok, tagállami bíróságok, ahol valamely fél, fél azt kérvényezi, hogy az Európai Bírósághoz forduljon az eljáró bíróság az európai jog értelmezése céljából, akkor a bíró dönt erről, de kíváncsi volnék, hogy milyen tapasztalatokat szereztek az egyes tagállami bíróságok ezzel a jogeszközzel. Grazie, onorevole Wieland. Altri... Nagyon köszönöm. Van, aki más esetleg kér szót. O altrimenti se eh, anche il eh, professore Bermans o la professore... Ha nincs más kérdés, akkor nem tudom, hogy eh, az előző felszorolók esetek szeretnének -e hozzászólni. Ah, e l'onorevole képviselő. Nagyon köszönöm. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a kollégáknak is. Köszönöm, hogy ilyen érdekes prezentációkat tartottak. Ahogyan az előttem felszólaló is mondta, ez az eszmecsere szerintem az állampolgárok köré kellene, hogy szerveződjön. Ugyanis, hogyha az Európai Uniós jogszabály, jogszabályokat nem hajtják végre, végül is az állampolgárok veszítenek emiatt. Az állampolgárok azok, akiket megfosztanak valamitől. Nagyon én a parlamentemben ugye sok embert képviselek, és nagyon sokan azzal fordulnak hozzám, hogy olyan sok idő, mire az ő jogaikat, állampolgári jogaikat, az eu származó jogaikat végre tudják hajtani. Ez frusztrálja őket, főleg azokban az esetekben, amikor a maguktól, a hatóságoktól érkezik ellenállás irányukba. Azt javasolnám, hogy parlamenti képviselőként helyezzük jobban a hangsúlyt arra, hogy mi történik, vagy minek kellene történnie azokban az esetekben, amikor is az Európai Uniós jogszabályokat nem hajtják végre, mert a hatóságok, tagállami kormányok, vagy a tagállami hatóságok ellenállásába ütközik az adott jogszabály. Ilyen nehézség esetén én kettő dolgot szeretnék mondani, kettő dolgot szeretnék kiemelni, ha szabad. Először is a bizottság szerepe, nyilván hatalmas szerepe van az Európai, az Európai Bizottságnak az EU-s jogszabályok végrehajtásában. Na de, vannak olyan esetek, amikor is nagy hitellel rendelke, nagy, nagyon hiteles az Európai Bizottság a kötelezettségszegési járásokban, most gondolok például a versenyjogra, ahol is a bizottság igen hitelesnek számít, ugyanis pártatlan szervezet, amely biztosítja azt, hogy az Európai Uniós jogszabályokat végrehajtják. Más területeken viszont az olyan, mintha az Európai Bizottság egy kicsit politikaibb lenne, és rövidebb, lassabban tudná ellenőrizni azt, hogy a tagállamok végrehajtják-e a jogszabályokat. Olyan, mintha lennének a kulisszák mögött titkos kis tárgyalások, vagy legalábbis nem annyira átlátható um, tárgyalások az Európai Bizottság és a tagállamok között, még mielőtt a kötelezettségszegési eljárást elindítanák. Nem tudom, hogy itt az állampolgároknak az érdekeit mennyire képviselik. Szeretnék egy olyan bizottságot látni, amely teljesen pártatlan, és amely végrehajtja az Európai Uniós jogszabályokat, és megkezdi a kellő kötelezettségszegési eljárásokat. Olyan bizottságra lenne szükség, mint amilyen bizottsága a versenyok területén működik. A második dolog a mi szerepünk, mi, nekünk, mint képviselőknek milyen szerepünk is van. Teljesen egyetértek jogi, jogi szolgálat igazgatójának ötletével, aki azt javasolta itt a délelőtt folyamán, hogy legyen valamiféle együttműködés, mondjuk megerősített együttműködés, legyen valamiféle szervezett együttműködés az Európai Parlament és a tagállami parlamentek között az Európai Uniós jog végrehajtásának területén. Ugyanis az e fajta együttműködés nagyon fontos lenne, így tudnánk a az állampolgárok jogait a lehető legjobban védeni, főleg akkor, hogyha a, az állampolgárok ellenállásba ütköznek a tagállami hatóságokkal szemben, és főleg, hogyha úgy érzik, hogy nem tudják a jogaikat érvényesíteni. A PETI bizottság és a Júri bizottság talán ezt a az ajánlást tovább vihetnék, és kialakíthat, kialakíthatnának egy olyan javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy valamiféle együttműködés, struktúrált együttműködés jöjjön létre az európai és a tagállami parlamentek között. Hogy a 28 parlamenti kép, 28 parlamentből érkező képviselők és az Európai Parlament együtt tudjanak működni egymással. Azzal a céllal, hogy az Európai Uniós jogszabályokat tényleg hajtsák végre, főleg azokon a területeken, ahol a tagállami hatóságoktól érkezik ellenállás. Eh, molte grazie. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Van esetleg más kérdés? Na, a képviselők közül van, aki esetleg kér szót? Rosszini, képviselő. Véleményem szerint nagyon fontos lenne feltenni ezt a kérdést, hogy miért nem hajtják végre az Európai Uniós irányelveket. Ugyanis sok oka lehet ennek. Sok oka lehet annak, hogy kötelezettségszegési eljárásig jut egy ügy. Szerintem a parlamenti Szerintem a tagállami parlamenteket úgy élik meg a képvis, az Európai Uniós állampolgárok, mint egy olyan helyet, ahol őket képviselik, Na de az Európai Uniós állampolgárok is van, hogy az európai szintről érkező jogszabályokat rájuk kényszerűsítésnek ér- érzik. Az, Euró- az olasz parlament például úgy érzi, hogy egyrészt ott vannak az európai intézmények, másik oldalról pedig ott vannak az állampolgárok, és mindenhova meg kell felelni. Meg kell értenünk, amit a Gerste professzor úr is mondott, mindenképpen előrelátónak kell lennünk. Vagyis el kell érnünk azt, hogy a tagállami parlamentek még mielőtt javaslatokat kapnak, legyen lehetőségük arra, hogy elmondják, hogy ők mit gondolnak, hogy mit gondolnak az állampolgárok, mit gondolnak a, a területi szereplők, ugyanis nagyon sokszor a kicsi helyi valóságok, a kicsi budapesti területek úgy érzik, hogy túlságosan sok intézkedést várnak el tőlük az Európai Uniós irányelvek. Tehát van itt probléma, hiszen az hiszen Európa apró kicsi valóságokból is áll, amelyeket szintén ki kell szolgálni, és így lehet az európai szellemiséget megteremteni. Ez a feladata mindannyiunknak. Én ezt különösképpen érzem. Azt gondolom, hogyha előrelátóak vagyunk, hogyha tudunk előre gondolkodni, hogyha tudunk javasolni az Európai Bizottságnak, azzal el tudjuk kerülni azt, hogy konfliktusokba ütközzünk ezen három szint között, ugye állampolgárok, tagállami parlamentek és Európai Uniós intézmények. És lenne még egy utolsó javaslatom. Egyetértek más parlamenti képviselőkkel, olasz parlamenti képviselőkkel, de nem csak olasz parlamenti képviselőkkel. Politikai párbeszédre van szükség az európai parlamentek között. Ez ma még nem, vagy legalábbis nem elégségesen használt eszköz. Nincs elég eszmecsere pedig ezzel lehetne azt megkönnyíteni, hogy az irányelvek, illetve még inkább a rendeletek, rendeleteket ne úgy éljük meg, mint valamiféle ránk erőltetett dolgot. Az állampolgároknak is érezniük kell azt, hogy az Európai Unióban az ő érdekeiket képviselik. Szerintem ez nagy feladatunk. Feladatunk hogy ezt a helyzetet javítsuk. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Rosszini asszony. Még öt percünk van. Szeretném megadni a szót a két professzornak, hogyha két és fél percben nagyon szintetikusan szeretnének reagálni, arra most van lehetőség. Vermans professzor. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm a kérdést, a kérdéseket, megjegyzéseket. Először is eh, Miland képviselőhöz eh, fordulnék, hogyha jól értettem, itt az állampolgároknak, állampolgárok jogainak megvalósításáról, érvényesítéséről beszélünk. Ez nem csak a parlamenteken múlik, hanem magukon az állampolgárokon is, akik maguk is fordulhatnak a saját tagállamuknak a bíróságához, hogy előzetes ítéletet kapjanak. Ez igen fontos, ugyanis például Hollandiában a bírák, a bíróságok van, hogy vonakodnak ezt az előzetes eljárást lefolytatni, ugyanis ez időre van szükség, pedig ez rendkívül fontos lenne az Európai Uniós állampolgároknak. Tehát sok petíció érkezik, a petíciók benyújtói mondjuk Hollandiában előzetes eljárás megkezdését kérik, ugyanis szeretnék az Európai Unió Bíróságának véleményét megismerni. De előfordul, hogy a tagállami bírák ezt nem követik, mert azt gondolják, hogy ők már tudják, hogy az adott esetet hogyan is kell értelmezni. Nekik figyelniük kellene arra, hogy mit is mondott Szekteikleréről az Európai Uniós Bíróság. Van még hova fejlődni, és ez egy igen aktuális kérdés. Ami a két másik kérdést illeti, Huzitil úr és Rosszini asszony kérdését, megjegyzését illeti, itt egy megjegyzéssel szeretnék csak élni. A Smith professzornak mm, ez, inkább ez a témája. Tehát ez a lényeg, hogy amikor kutatásokat végzünk, illetve Európában adunk elő, és nézzük azt, hogy az Európai Uniós tagállamok hogyan is ültetik, ültetik át az irányelveket. Hát arról egy példa jut eszembe, nem mondom meg, hogy hol történt ez az eset, de egy anekdota, amikor beszélgettünk egy tisztviselővel, és a görög képviselő azt mondta, hogy önök olyan helyen vannak, ahol tehát 11-ek az átültetési eredménytáblán, és a magas szintű képviselő azt mondta, az a főigazgató, hogy hát nézzük csak, nézzük csak ezt az eredménytáblát, 11-ek vagyunk, hát ez nem jó, mm, hiszen mi magasabban kellene, hogy szerepeljünk gondolom, lát, gondolom látják, hogy hol van itt az igazi politika. Ők stratégiai játékot játszottak. Mint, egy, mint a sportban, szerettek volna minél jobb eredményt elérni. Az átültetésben is. Na de ennek vannak árnyoldalai is, hiszen hogyha nem mindenki teszi ezt, akkor nincs egyenlő versenyfeltétel, és a vállalkozásokat rosszul érintheti az, hogy az átültetés mondjuk gyorsan végzik el. Valamit muszáj tennünk, ugyanis ez, ezzel nem jó irányba megyünk. Nem elég csak hangos vállalásokat tenni. Az általány nagyon jó dolog, na de nem nem, elege, nem elegendő. Talán több rendeletet, nagyobb szabályozásokat kellene hoznunk, de nem vagyok meggyőződve erről. mondom ezt Brandt úrnak, aki Németországot képviselte. Tehát néha jó, hogyha több szabályozás van, de olyan valamire van szükségünk, amely tényleg felgyorsítja az irányelvek átültetését, ugyanis néha is stratégiai játékokat játszanak. Köszönöm, Vermans professzor úr. Átadom a szót egy percre Lenny Smith asszonynak. Nagyon rövid leszek, csak egy dolgot fogok mondani az előzetes előzetes ügyekről. Are uh, seldom the best way to assert your rights az előzetes döntéshozateli eljárás, tehát a legjobb alkalom arra, hogy a előre nem jelezhető döntéseket az európai joggal harmonizáljuk. Van a jogsértési eljárás, létezik az előzetes döntéshozatali eljárás, és nagyon sok kutatás kimutatja, hogy ezek az eljárások ezek nem hatékonyak, jogbizonytalansághoz vezetnek. Hogy elfogult-e a bizottság, vagy nem? Hát erre azt tudom mondani, hogy a bizottság elfogultságáról sok szakkönyv készült, de hát a bizottság egy politikai testület, politikai prioritásai vannak, amelyeket követ, a jogsértési eljárásokat is ez alapján indítja útjára. Tehát a, el kell fogadnunk, el kell ismernünk, hogy a bizottság eh, nem teljesen semleges. Ugyanakkor, hogyha két különböző kereskedelmi erő vitájában kell dönteni, akkor a bizottság semlegességét inkább feltételezhetjük. Rendben van, köszönjük szépen mindenkinek, köszönöm ezt a gondolatgazdag vitát. Én remélem, hogy a jövőben további ilyen találkozókat tarthatunk majd meg, hiszen egy sor új kihívás áll majd a új parlament előtt. Sajnos már nincsen több időnk Elnézést kérek. Just a number. Yeah, okay, okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen, dear friends. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagyon örülök, hogy van mit, miről beszélgetniük. Ez azt tükrözi, hogy milyen hasznosak az ilyen találkozók és milyen nagy, milyen sok gondolatot ébresztenek, de szorít az idő, folytatnunk kell. A jelenlegi pódiumbeszélgetés címem az ombudsmanok szerepe és a pon petíciók szerepe, mint az uniós jog megsértésére felhívó eszközök, figyelmet felhívó eszközök. Óráili asszonynak adom meg, az Európai Ombudsmannak adom meg a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Óráili asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy ismét itt ülök. Nagyon kézenfekvő, mennyire fontosnak tartom ezt a a témát, az ombudsmanok és a petíciós bizottságok szerepe az EU jog megsértésére való figyelemfelhívásban. Az ombudsmanok fontos szerepet játszanak, és ajánlásaikkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékonyabb, átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen a közigazgatás. A soft power a nem jogalkotási hatalom, és nem az adminisztrációs hatalommal rendelkezünk, hanem véleményeket alkotunk, de ezzel mégis változásokat érhetünk el. Néha egy egyedi panasz nagy problémára hívhatja fel a figyelmet, vagy pedig hasonló panaszok egy szisztematikus problémára hívhatják el figyelmet. Én gyakran hatékonynak tartottam azt is, hogy saját kezdeményezésben vizsgáljak meg szisztemikus kérdéseket, semmint, hogy minden egyes panasz tekintetében egy e- elkülönült vizsgálatot indítsak el. Az egyik nekem nagyon fontos vizsgálat azt vizsgálta meg, hogy az Európai Bizottság az EU pilot scheme keretén belül a jogsértés bejelentésekkel hogyan bánik, hogyan kezeli ezeket. Ennek a kísérleti rendszernek az EU jogsértési eljárások kezelése és megoldása volt a célja. Az én stratégiai vizsgálatom egy sor problémát sorolt fel, felhívva a bizottság figyelmét arra, hogy milyen szisztematikus problémák jelentkeznek a panaszok kezelésében, és arra is utaltam, hogy hogyan lehet a panaszosok irányába jobb szolgáltató munkát végezni a bizottság részéről, és hogyan lehetne növelni az átláthatóságot. Gyakran a panaszosok nem értik, hogy a bizottság hogyan dolgozza fel a panaszukat, és azok az emberek, akik valódi változtatást akarnak elérni, elvesznek a jog útvesztőjében. Hogyha például a bizottság úgy dönt, hogy nem indít egy eljárást, vagy leállítja az eljárást, akkor fontos, hogy a panaszosnak átfogó, érthető információt adjon, elmagyarázva a jogi érveket. Például az e-privacy irányelve Németország általi nem megfelelő átültetéséről egy panasszal öm, foglalkoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság öm, magyarázata a panaszosnak nem volt kielégítő, bár egy részpontban nagyon részletes választ adtak. Fontos, hogy öm, az dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kér- kérelmek elutasítását megfelelő magyarázzák meg, hiszen gyakran ezekkel a dokumentumokkal akarják felhívni egy problémára figyelmet. A egyik panaszt egy európai parlamenti képviselő nyújtotta be az EU gépjármű kibocsátás értékeket szabályozó testület jegyzőkönyvébe akart betekinteni, és a dízel adhok bizottság elé akarta tárni. Ezt elutasították a hozzáférést, és ezt én megpanaszoltam. Hogy korábban mondtam, az állampolgároknak minden jogot meg kell adni arra, hogy a kormányaik brüsszeli tevékenységébe is betekinthessenek a nemzeti ombudsman és az európai ombudsman, tehát felvázolhatja azt, hogy milyen módon tudunk hatékonyabban fellépni. Az, Európa, az nemzeti ombudsmanok is hozzánk fordulhatnak információval, panaszokkal, és szakértői válaszokat is tudunk nekik adni az európai jogi kérdésekben. Ezzel a nemzeti vagy a regionális vizsgálatokat lehet előbbre vinni, amelyek az európai segítség nélkül nem működhetnének. Például a belga szövetségi ombudsman a családegyesítési irányelvről irány ezzel kapcsolatban fordult hozzánk, és amikor én ír ombudsman voltam, akkor az Európai Ombudsmanok hálózathoz fordultam egy ugyanilyen európai jogi kérdésben, az agrártámogatások kérdésében. A Európai Ombudsmanok hálózatában tehát az EU, a nemzeti és a regionális adminisztrációk tevékenységét is meg tudjuk vizsgálni. Például megvizsgáltuk hogy az ózon rétegre veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokat a tagállamok hogyan alkalmazzák, és arra ösztönözték a bizottságot, hogy világosabb, gyakorlatiabb megoldást találjanak. Az export hitelrendszereket is megvizsgáltuk, valamint azt is, hogy a menedékkérőket hogyan kezel, a hogyan kezelik, és milyen jogalapon fordítják őket vissza. És itt is az európai jog megsértésére hivatkoztunk a konkrét esetben. A nemzeti, a regionális és az európai ombudsman együttműködése segítheti tehát a jobb jogalkalmazást. Köszönöm szépen. Köszönjük, ombudsman asszony! A Peti Szakbizottság titkárság egy kicsit hosszabb bevezetőre készített fel engem, és a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. A Petíciós Szakbizottság minden évben egy jelentést készít, és ez egy prioritásos kérdés számunkra. Igyekszünk minden évben áttekinteni ezt a kérdést más szakbizottságban dolgozó kollégákkal, kitűnő az együttműködésünk. Az ombudsman irodájával, az adatvédelmi biztos irodájával, nem, az ombudsman irodájával, és azért is kezdeményeztük a mai rendezvényt, ahol a nemzeti parlamentek és a nemzeti ombudsmani hivatalok képviselői is jelen lehetnek, hogy az együttműködés terepét feltárjuk, és az együttműködést folytathatóvá tegyük. Az Európai Parlament ezt szeretném, hogy folytassuk az együttműködést. Ennyit mondok most, éppen hogy nagyon rövidre fogva a petíciós szakbizottság részéről, és most pedig Tiago Tiburcio úrnak adom meg a szót, aki a Lisszaboni Egyetem kutatója. Ő az ombudsman és a petíciós bizottságok szerepéről számol be az Európai Uniós jog megsértése esetén. Parancsoljon ön a szó. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés itt lenni az Európai Parlamentben ennek a témának a megvitatása eh, nagyon fontos számunkra. Az Európai Uniós jog megsértése megsértésének feltárása, és ebben az ombudsman szerepe. Köszönöm szépen! És most a következő, az előadásomban az ombudsmanok és a petíciós, az ombudsmanok szerepének a különbségeire, illetve a petíciók és az ombudsmanhoz benyújtott panaszok közötti különbségekről fogok beszélni, és a legjobb gyakorlatokról, illetve néhány javaslatot is teszek. A petíciók és a panaszok. Nos, ez két olyan lehetőség, amely ezen kívül még egyéb lehetőségek mellett a polgárok rendelkezésére áll ahhoz, hogy javaslatokat tegyenek arra, hogy, vagy felhívják a figyelmet arra, hogy valami nem működik jól a jog végrehajtása során. Teljesen világos határai vannak ezeknek a jogoknak. A polgároknak kívánunk, hang, kívánunk hangot adni e, E, ezzel a, ezekkel az eszközökkel, azonban ezek nem mindig határozata zárulnak, vagy döntéssel zárulnak, ezek inkább azt jelentik, hogy a polgároknak joguk van hallatni a hangjukat. Az ombudsmannak el kell döntenie a panaszok esetében, hogy a panasz indokolta vagy nem és itt nagyon fontos szerepet játszanak a legjobb gyakorlatok. Az ombudsman esetében az eljárás visszafogottabb, és az ombudsman jelentésében foglalja össze a végső eredményeket. Ahogy itt látják, nagyon fontos jellemzői vannak ezek, ennek az eljárásnak és nagyon lényegi különbségek vannak a két út között. A jog mind a kettőt lehetővé teszi, Ezeknek a hatája vált, különböző, változó lehet, gyakorlatilag bármilyen témára vonatkozhatnak, a panaszt vagy a petíciót be kell nyújtani, a panasz, az ombudsmanhoz érkezett panasz szóban is megtörténhet, és A panasz benyújtására tehát lehetőség van. A petíciót közvetlenül az intézményhez juttatják el, még a panasz esetében az ombudsmanhoz fordulnak a e, petíciót benyújtók. Mindkét esetben a benyújtó személy visszacsatolást kell, hogy kapjon, és ez ez a különbség ahhoz képest, mint hogyha valaki egyszerűen csak egy levelet írna az intézményhez. a közvetlen demokrácia és a képviseleti demokrácia közötti különbségek is felmerülnek ezzel, tehát a polgárnak lehetősége van a részvételre. Ami a legjobb gyakorlatot illeti, kezdjük egy az inkluzivitás kérdésével. Sokan nehéznek tartották azt, hogy hallatni tudják a hangjukat, hogy megindíthassák ezt az eljárást. Az egyik nehézség felmerül azzal kapcsolatban, hogy megtalálják a polgárok a helyes utat, a helyes eszközt arra, hogy hallassák a hanguk, hangjukat. nagyon nagy az alulreprezentáltság ezen a területen, hogyha megnézzük a civil társadalom bevonását, a civil társadalom szerepét, a Litván ombudsman egy éves beszámolót készít, egy éves felmérést készít, és ezen felmérés eredményei alapján is panaszokat lehet megfogalmazni. A másik példa Észak-Írország példája. Itt is készült egy jelentés, amely elemzi és a benyújtók, a panaszosok hátterére, ére eh, vonatkozóan lebontja, csoportosítja a panaszokat. hasznos lenne eh, elemezni a benyújtók eh, csoportjait, hogy lássuk, hogy hol vannak a, eh, illetve a tárgyat is, lássuk, hogy hol vannak a problémák, és hol lehetne javítani az eljáráson. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a polgárok bevonására sor kerül meghallgatásokkal például, illetve viták során a kormány képviselőkkel vagy tisztviselőkkel. Hogyha ezek a viták webstreamingre, tehát közvetítésre kerülnek, akkor ezek nagyobb közönséget érnek el. A Velszi ombudsman például nemrégiben azt mondta, hogy inkább szeretnének közvetlen kapcsolatot az eljárások során. A vitákhoz való hozzáférés, különböző küszöbök merülnek fel Portugáliával kapcsolatban. Felmerül ez például, hogy 40 ezer aláírást kell gyűjteni, Luxemburgban 4500-at, Németországban 50 ezer aláírást. Vannak itt bizonyos kockázatok, hátrányok ezen akadályokkal kapcsolatban, illetve amelyek akadályt jelenthetnek a polgárok hozzáférésében. attól függen, hogy a résztvevő vagy a benyújtó városi vagy vidéki területen él, megint csak más a hozzáférése. És egyes esetekben az embereknek nem realisztikus elvárásaik vannak az eljárással kapcsolatban. Amikor azonban ezt a küszöböt elérték, akkor megkapják a hozzáférést, és van egy ösztönző arra vonatkozóan, hogy megosszák ezt a petíciót az adott közösséggel. Mind az ombudsman, mind a petíciós szakbizottságok csoportos eljárást is lehetővé tesznek. Hogyha megnézzük a hivatalos online platformokat, ezek segítenek abban, hogy az aláírások összegyűjjenek, tehát nem csak a petíciók vagy a panaszok szerzőihez fordulnak, hanem egy, az aláírók szélesebb csoportjához. Emellett az e-petíciók fontos szerepet játszanak az aláírások összegyűjtésében, mert így több polgárt el lehet érni, olyanokat is, félre a fiatalokat, akik általában alulreprezentáltak, és akik inkább elfordulnak ezektől a módszerektől és eljárásoktól. Azonban az új technológiákhoz való hozzáférés megint csak nem egyenlően elosztott, és ezért megint csak alulreprezentált csoportokhoz vezet ez. Persze még mindig vannak a hagyományos módszerek is, a, a telefonon való panaszbenyújtás, papíron való panaszbenyújtás még mindig létezik. És ezzel igyekszünk ezt a, ezt a egyenlőtlen elosztást valamennyire csillapítani. Ami a eh, panaszokat illeti, eh, itt lehet eh, kérdés-válasz formon részt venni például. Ez azt jelenti, hogy a közösség hozzáfér olyan információkhoz, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre. És ez azt mutatja, hogy az intézmények egyre elkötelezettebbek. Az egyik eszköz, amely segített az, az eljárás innoválásában, ez a szociális média, hiszen ők segítettek a tájékoztatást, a, a polgárokat tájékoztatni, és real time, tehát valós időben képesek a reakciót megoldani, például, megosztani például a Twitter. Egyesek jobban használják ezeket a platformokat, mint mások, Minden esetre ennek a szociális médiának a használata hozott bizonyos változásokat a panaszok és a petíciók eljár, ezekre vonatkozó eljárásokban, ami az tudatosság erősítését, illetve a tájékoztatást illeti, a kommunikáció alapvető fontosságú, és ez nem korlátozódhat csak információ átadásra, sokkal inkább ez ösztönző kell, hogy legyen a részvételre. A politikusok és a polgárok közötti távolság megszüntetésére, vagy legalábbis lecsökkentésére kell, hogy koncentráljon. Például az osztrák ombudsmannak van egy heti tévéműsora, ennek eh, elég nagy hatása volt, és most ez az egy legfontosabb kontaktforrás, kapcsolati eh, lehetőség a polgárokkal az ombudsman részéről. Vagy megint, vagy vegyük a holland ombudsman példáját, itt is volt egy tévéműsor, eh, amelynek a címe az volt, hogy egy nap az ombudsman életében. Ez a valós esetek által inspirált, eh, kitalált eseteket dolgoz fel, és mutatja meg ezen keresztül, hogy eh, hogyan működik ez az panasz eljárás, panasztétel és az eljárás. Nos, tehát ilyen tájékoztatásra van szükség az Ombudsman és a Petíciós Bizottságok munkájáról. Eddig még nem sikerült e, kielégítő mértékben tájékoztatni a polgárokat, de érdemes folytatni ezt a munkát. Online módon vagy kinyomtatott anyagokkal is lehet ezt a tájékoztatást folytatni, erősíteni. az érdekelt felekkel, az NGO-kkal, az ő bevonásukkal folytatni ezt. Mindazonáltal az európai eh, szervek eh, munkájának hatáját eh, tekintve még mindig vannak nyitott kérdések. A, az információ megosztásával kapcsolatban említenem kell az ombudsmanok hálózatát, a nemzeti ombudsmanok és az európai ombudsman hálózatáról van szó. Ők, az ő feladatuk is tájékoztatni a polgárokat a jogaikról. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés folytatódik. Annak ellenében, ami az ombudsmannal kapcsolatban, amit a ombudsmannal kapcsolatban elmondtam, a petíciós bizottság eljárása úgy tűnik, hogy még nem kapott olyan nagy népszerűséget. Most néhány dolgot, dologra hadd térjek még ki. Fontos, hogy az Európai Uniós jogsértéseket felvessük. Ehhez lehet fordulni a szociális médiához, egy specifikus szociális média um, um, felhasználót lehet létrehozni, annak érdekében, hogy a polgárokat ösztönözzünk a, ösztönözzük arra, hogy felvessék az európai jogszabály alkotást, illetve jogszabály végrehajtást övező problémákat. Ez tehát egy ösztönző lehet. Emellett nagyon fontos hogy a petíciós bizottságok létezéséről tudjanak az emberek. Ez kulcsfontosságú az információ terjesztése, ezért elengedhetetlen. A petíciókról, illetve a panaszokról adatokat kell gyűjteni, a follow-upot a follow folytatni. A problémák felvetés azonban nem elegendő, a megoldások keresése a következő lépés. Az éves jelentésekben a petíciós bizottságok és az ombudsmanok egy külön fejezet, fejezetet kellene, hogy kapjanak. Ahelyett, hogy külön jelentés készüljön erről. Végül a, biztosítani kell a jobb láthatóságot és a szorosabb kapcsolatokat a polgárokkal. Ez megint csak az új technológiák kihasználása, a smartphonok, intelligens telefonok kihasználása, a videók hálózatba állítása fontos lépés lehet, vagy fontos módszer lehet. egyes polgárok tradicionális módon gondolkodnak, és le akarják írni papírra a panaszukat, mások inkább a megosztásra asszociálnak azonnal. nem csak a petíciót és a panasz benyújtókkal, hanem az ők támogatókkal is kapcsolatot kell építeni. Az értékelésnek minden indikátorra ki kell térnie, intézményi design, tól kezdve fel kell mutatni, hogy kik a fő szereplők, az ombudsman, vagy a kormány, vagy a valamelyik bizottság. Azt is meg kell nézni, hogy a polgárok hogyan értékelik a szerepvállalásukat. Az ideális az lenne, hogyha két szintű felmérések, felmérés lenne, először is az eljárás elején, majd az eljárás végén eh, amikor is megnézzük, hogy mennyiben sikerült teljesíteni az elvárásokat. És mennyiben sikerült javítani a bizalmat a politikai intézményekbe. A kutatás alapján még azt látjuk, hogy nincsen elég információ ezzel kapcsolatban. E, a tájékoztató kampányokat folytatni lehet, lehet osztani információs anyagot, brosúrákat, tájékoztatni a polgárokat a petíció benyújtási jogukról, Ennyiben hagynám egyelőre, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Nagyon köszönöm ezt a rendkívül impresszív és nagyon inspiráló előadást. Nagyon köszönöm, nagyon érdekes elemzés volt ez. Most pedig megadnám a szót a következő felszólalóinknak. Négy ombudsman fogunk meghallgatni, ők az Európai Unió különböző tagállamaiból érkeztek. Először is Szívias Spureket kérném, aki ö, emberi jogi helyettes biztos Lengyelországban. Kérem, hogy tartsa meg az előadását. Uh, good afternoon. Jó napot kívánok, angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Mivel a Dr. Eden Bodner lengyel ombudsman nevében szólalok fel, ez egy mm, független szervezet. Szerintem az én előadásom inkább tartalmi lesz, és kevésbé formális. Az elmúlt években azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós jogi és intézményi mechanizmusok nem eléggé hatékonyak. Az EU-s jogszabályok átültetése és végrehajtása nem mindig tükrözi az európai ötleteket és értékeket. A tagállamok nem védik, az Euró- nem védik a jogokat és a szabadságokat úgy, ahogyan azt az irányelvekben, irányelvek értelmében kellene. Kezdésképpen mindannyian tudjuk, hogy az EU-s irányelvek védik az EU-s tagállamok állampolgárait a diszkriminációtól, de csak egy bizonyos mértékben. Nagy a védelem a fai és etnikai alapú megkülönböztetésnél, viszont kisebb, hogyha ö, nemi vagy ö, nemi vagy fogyatékkal élőkkel kapcsolatos diszkriminációról van szó pedig, ugyanú, pedig mindenkit ugyanolyan mm, elbánás, ugyanolyan bánásmód illetne meg. Az ENSZ már kérte is az Európai Uniót arra, hogy ezen területeken igenis lépjen fel keményebben. A helyzet megváltoztat, megváltozhatott volna az úgynevezett horizontális irányelvnek köszönhetően. Ezt a bizottság 2008. júliusában mutatta be, de nem fogadták el. Nagyon jó példa ez arra, hogy a tagállamokból hiányzik a politikai akarat, és hiányoznak az Európai Bizottságnál azok a hatékony eszközök, amelyekkel ezt az akaratot át lehetne vinni az EU-s irányelvek miatt különböző nemzeti jogszabályokat fogadtak el. Ott van például a, mm, a lengyel jogszabály, amely az Európai Unió egyenlő bánásmóddal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról van szó. Hogyha elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy az etnikai, etnikai kisebbségek esetében az oktatással kapcsolatos diszkrimináció az be van tiltva, viszont a szexuális orientáció esetén ez meg van engedve. Hogyha valakinek fai alapú diszkriminációt kell elszenvednie, mondjuk az egészségügyi hozzáférésben, az kérhet kompenzációt, viszont a fogyatékkal élők nem. Más problémát is láthattunk, az Európai Unió és Lengyelország is aláíró felei a az információhoz való hozzáférésről szóló úgynevezett R20 mm, egyezménynek. E, ez az egyezmény megjelenik EU-s irányelvekben is. És a tagállamoknak még mielőtt mm, másodfokon mm, döntést hoznának, lehetőséget kell adni a jogorvosati lehetőségre. A civil szervezeteknek lehetőséget kell adni arra, hogy felszólaljanak olyan projektek esetében, amelyek kihatnak a környezetre. Az EU-s jogszabályok és a nemzeti jogszabályok nem, konzen, nem konzisztensek. Ez például a Bielovieza erdő esetében kettő vetületen is látható. Például a lengyel környezetvédelmi civil szervezetek nem tudtak a környezetvédelmi minisztérium döntése ellen felszólalni és a, jog, a nemzeti jogszabályok értelmében beadhatnak egy panasz, de csak akkor, hogyha részt vettek az egész eljárásban, amely aztán az ítélet megszületéséhez vezetett. A közigazgatási bíróságok mindkét szinten úgy döntöttek, hogy a lengyel ombudsmannak a panasza nem befogadható, ugyanis nem releváns témában érkezett. Továbbá azok az érvek, amelyeket az ombudsman hozott fel a panaszában, korrektnek, helyesnek tűnnek, ezt megerősítette az igazságügyi minisztérium, az igazság, a bíróság is, Ugyanakkor azonban a környezetvédelmi miniszter nem fogadta el az ombudsman azon kérését, hogy a nemzeti jogszabályokat változtassák meg a a erdő esetében. Harmadik dolog, és elnézést, hogy ilyen őszinte vagyok, de ne felejtsük el azt a tesztet, amely az Európai Uniós szervezetek és jogszabályok hatékonyságát mutatta. Migrációs válság. A migrációs válság során ugyanis nagyon sok migráns és menekült érkezett Nyugat-Európába, és ott volt ez a kockázat, mely szerint több ezer embert segítség nélkül hagyunk. Lengyelország az Európai Unió tanácsának 2015. szeptemberi két döntésének értelmében több mint 6000 külföldit fogadott be a bizottság többször, többször kérte el, Lengyelország viszont nem tett semmit ezen kötelezettségének a teljesítésre érdekében. Itt ismét a politikai akaratnak a hiányát láthatjuk, amely viszont alapvető jogoknak a megsértéséhez vezetett. Több ezer férfi, nő, gyermek maradt segítség nélkül, vagy esetleg vízbe fúltak, ahogy próbáltak Európába jutni. Van egy másik probléma is, amelyet említenék, amikor nem adunk titkosított információkhoz hozzáférést, mondjuk külföldieknek, a döntés, akiket a döntés érint, nem tudják, hogy mi alapján döntenek ellenük nem tudnak megfelelően mm, jogorvosati lehetőséggel élni, vagy fellebbezni, nincs betartva az EU alapjogi kartája, illetve az emberi jogi konvenció. A bíróság által hozott ítéletekben olvashatjuk azt, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog értelmében az érdekelt félnek lehetőséget kell adni arra, hogy megtudja, hogy a döntést, az ítéletet, az ellene hozott ítéletet miért is hozták. El kell, hogy el kell olvasni az ítéletet, illetve ö, tudnia kell, hogy miért döntöttek úgy, ahogyan ellene. Szeresképpen szeretném elmondani, hogy látható, hogy az EU-s tagállamok állampolgárait nem, állampolgárainak jogait nem védik megfelelően. A lengyel ombudsman erre fel is hívta a figyelmet, de az EU-s de EU segítség nélkül a tagállamokból érkező ombudsmanoknak csak korlátozott lehetőségeik vannak. Ne felejtsük el, hogy minden jogszabályozás mögött emberek vannak, emberi szükségletek, emberi álmok. Az Európai Unió meg tudja oldani az ő problémáikat, és segíthet nekik. Még valami, a tizen, az úgynevezett mm, áldozat irányelv foglalkozik a nemi alapú előszakkal, a szexuális erőszakkal például. Az egész felszólalásomat ennek a mm, témának is szentelhetném, ugyanis szükség van arra, hogy ezt megvizsgáljuk. Remélem, hogy a jövőben erre is lesz lehetőségem. Most pedig szeretném aláhúzni, hogy ez az irányelv nincs teljesen átültetve, és nincs teljesen végrehajtva. Köszönöm. Thank you very much Köszönjük szépen! Most pedig megadom a következő felszólalónknak, Maria, Maria Patakijovának uh, Szlovákiából a szót, őnél szót tessék parancsoljon. Köszönöm szépen! Elnök úr, abban állapodtunk meg, hogy mindenki a saját anyanyelvén szólal fel, de a lengyel kollégám akkor még nem volt itt. Ő angolul beszélt. Egy szóval én szlovákul fogok beszélni az anyanyelvemen. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy megoszthatom önökkel az uniós jog átültetéséről és alkalmazásáról szóló tapasztalatokat. Előadásom a kis vízerőművekre koncentrál. És sok mindent újra felismernek majd benne azok közül a témák közül, amelyekről már ebéd előtt beszélgettünk. Röviden felvázolom a szlovák ombudsman munkáját, szerepét, utána a kis vízerőművekről, illetve az Európai Uniós jogszabályról beszélek, majd pedig a március 27-i rendkívüli jelentésről, amelyet a szlovák parlamentnek mutattak be, illetve arról beszélek majd, hogy ebből milyen következtetések származnak. Public Defender of Rights a jogok közérdekű képviselője, ez az ombudsman Szlovákiában az alkotmány írja le a szerepét. 2001-ben került az alkotmányba az ombudsman öm, intézményem. És ez az, alko- az alkotmány maga határozza meg az ombudsman és ombudsman hivatal felhatalmazását, jogkörét. Az intézmény Szlovákiában, tehát több mint 15 éves múltra tekinthet vissza. Úgy gondolom, hogy egyre gyakrabban láthatjuk minnyáján a Szlovákiában, hogy milyen előnyökkel jár ez az intézmény. A milyen tulajdonságokkal rendelkezik az ombudsman? Ez egy parlamenti ombudsman, a parlament választja meg, a parlamentnek számol be. Egyben nemzeti hatáskő, nemzeti illetékességgel rendelkezik, és egy monokratikus testület. Kollégáimmal ellentétben, akik korábban szóltak, Szlovákiában csak egy ombudsman van, nincsenek specializált ombudsmanok különböző területekre, jogterületekre. No, de szóljunk most már a kis vízi erőművekről. Szlovákiában magában 203 ilyen kis vízi erőmű működik. És akár 375 további vízerőművet lehetne létrehozni, hogy a szlovák folyók, folyamok, patakok folyásának erejét kihasználják. Persze a kis vízerőműveknek vannak előnyei és hátrányai. A kis vízierőmű mögött rejlő gondolat az, és ez vissza kell tekintenünk a kiotoni jegyzőkönyvre, illetve a környezetvédelmi elvárásokra és az éghajlatváltozási célokra. Nos, tehát a kis vízérőművek eh, logikája abban rejlik, hogy fenntarthatóan állítják elő az elektromos áramot, és ráadásul Európai Uniós támogatásokat lehet létrehozásukra kapni, kihasználva, mondom még egyszer, a folyóvizekben rejlő energiát mi számít kisvízi erőművenek? A maximálisan 10 megawatt teljesítményt nyújtó erőművek. Melyek a fő előnyei a kisvízi erőműveknek? Hát a foszilis erőművekkel összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy a vízi erőművek, különösképpen a kisvízi erőművek nem bocsátanak ki szennyezőanyagot, nem bocsátanak ki éghajlatváltozást okozó gázokat, és az energiát azonnal be tudják csat csatornázni a hálózatban, nem kell szállítani az energiát. Ugyanakkor csökkentik a víz eh, átfolyási tevékenys mennyiségét, megemelik a víz hőmérsékletét, és a vízben élő állatok és növények élet életét megnehezítik, a biológiai sokszínűség csökken, a biotópok veszélybe kerülnek, esetleg a kisebbek el is pusztulhatnak. A vizek, folyások folyamatosságát ezen zsilipek és erőművek akadályozzák, és ilyen módon az ívásra igyekvő halak és halfajták ívási mozga, mozdulat, egy mozgását is megakad, megakadályozhatják. A kis vízi erőművek, tehát gazdaságilag nagyon célra vezetőek, de környezeti kihatással rendelkeznek. Hogyha a különböző energia előállítási formákat igazából össze akarjuk hasonlítani, akkor a kis vízi erőművek környezeti hatásait is számba kell vennünk. Például az ökoszisztéma által a környezetek nyújtott szolgáltatások is um, csökkennek a vízi erőművek folyásirány alatti területén, az ökoszisztéma hozzájárul a természet jó működéséhez. És az Európai Unió a Natura 2000 az Európai Unió természetvédelmi programjában, amely a 2020-as célirányt tartalmaz a jelenlegi jogalkotás alapján, a biológiai sokszínűség és a, ezek eh, az egész természethez való hozzájárulása nagyon fontos szerepet játszanak. A környezetvédelmi stratégiai eh, hatásvizsgálat és a hatásvizsgálat, tehát a kis vízi erőművek létrehozása során nagyon fontos szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy egy másik irányelvet is figyelembe kell venni, ez pedig a vízminőségre vonatkozó irányelv, valamint a habitát irányelv. Számos környezetvédelmi jogszabály áll, tehát a, vagy fekszik, vagy nyugszik a mérleg egyik serpenyőjében, míg a másik oldalon pedig az az igény jelenik meg, hogy megújuló energiaforrásokból állítsuk elő az energiát. A különböző európai norma, normák, jogszabályok, irányelvek feszülnek tehát egymásnak. Voltak éppen előadásomban a, különb, a szlovák alkotmány cikkeit állítom majd szembe más jogszabályok cikkeivel, a szlovák alkotmány, mondanom sem kell, a szlovák ombudsman munkájának jogi alapját adja meg, és ezen alkotmány is passzusok alapján vizsgálom meg, főleg a 44-es, a 45-ös cikkek, az információhoz való jog, a környezet állapotáról való információhoz jog, és a 46-os cikket is gyakran idézzük, amely a jogi és az igazságügyi védelemhez való jognos ezen jogokat veszem számba, amikor áttekintésemet adom. Általánosságban beszélek a helyzetről a szlovák ombudsman, vagy a Public Defender of Rights, de mondjuk csak ombudsmannak, 2017 márciusában jelentésében az egymásnak ellentmondó érdekekről számolt be. Egyrészt tiszteletben kell tartani az e környezetvédelmi normákat, másrészt megújuló energiaforrásokra akarunk átállni. A szlovák köztársaság parlamentjéhez és kormányához eljuttattuk eljutott az ombudsman hivatal ezt a jelentést, hiszen rendre újton új panasszal éltek az állampolgárok az Európa, a szlovák ombudsmannál a tekintetben, hogy az európai norma szövegeket az e- környezetvédelmi hatásvizsgálat irányelvet és más idevágó irányelveket hogyan alkalmazzák. Mindez azonban a nemzeti jogszabályoknak megfelelt, és az EU jogszabályoknak is megfelelt, de néha ellentmondásra találtunk. Vizsgálatunk az alapjogok és az alapszabadságok súlyos megsértésére hívták fel a figyelmet. Például az embereket nem informálták előképpen a környezet állapotáról, a környezeti befolyásokról, az emberek, az állampolgárok nem kapták meg a jogorvoslathoz vagy a fellevitelhez való jogot, az alkotmány 44, 45, 46. cikkét ítélem, a jogsértés szisztematikus természetű volt. Újton újra láttuk ezeket a problémákat. A hatóságok nagyon gyakran nem konzisztens módon hoztak döntést, formál logikailag, formál jogilag gondolkozva, anélkül, hogy a megfelelő alkotmányos kritériumokat figyelembe vették volna, mi több, gyakran a legfőbb célnak azt tekintették, hogy a megújuló energiaforrásokat helyzetbe hozzák, és figyelmen kívül a környezeti szempontokat. Ez pedig, az pedig különösképpen zavaró, megítélésem szerint, hogy majdnem minden esetben kijelenthetjük, hogy nem vették figyelembe a szorosan ugyanazon folyón vagy patakon lévő több vízgenerátor jelenlétének környezeti befolyásoló szerepét. Azaz nem vették figyelembe az európai környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv iránymutatásait. A Dekói vízi erőműről konkrétan is beszélünk a jelentésünkben jeresül az Európai Bizottság 2014. novemberében bejelentette, hogy jogsértési eljárást indít. Ezen a folyón több vízi erőmű is jelen van, és ilyen módon a vízi erőművek környezeti hatása kumulatív módon jelent meg, jelentősen romlott a vízminőség. Mi több? A Mohocei atomerőmű, a Mohovcei atomerőmű hűtővize is bekerül ebbe a folyóba. 2010. október 18 án 18-án hozták, publikálták a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, és egy nappal később az építési engedélyt megadták. Vagy Salpova önkormányzatának döntéséről is beszélhetek. 20 méterre a lakóházaktól épül ez az, e, épült ez az erőmű, ezek a lakók pedig hova tovább aludni sem tudnak, mert alacsony frekvencia tartományú, de állandó rezonancia zavarja őket életvitelükben és álmukban. A szlovák köztársaság ombudsmani hivatalának vizsgálata következtet, következő közt, következtetésekre jutott. Arra van szükség, hogy a kis vízi erőművek kumulatív hatásáról stratégiai vizsgálatot kell készíteni, figyelembe kell venni, hogy az egyes vízi erőművek engedélyezése során, hogy milyen kumulatív hatással járhat, ha egy ugyanazon folyón vagy patakon több vízerőmű is épül, ezen felül ajánlásunk részét képezi ez is, hogy átláthatóvá kell tenni a közvélemény számára is a vízi erőművet, eh, vízi erőmű termelését lehetővé tevő folyók, folyamok eh, eh, átfogó vizsgálati eredményeit hogy így, hiszen amikor az építési engedélyt megadták, akkor ezek az információk voltak éppen az országos vízügyi hivatal kezében voltak kizárólag, de a közvélemény számára nem voltak hozzáférhetők. Úgy gondolom. hogy a szlovák köztársaság 2011-ben kialakított vízenergia hasznosítási átfogó terve nem tartalmaz kellő ajánlást a tekintetben, hogy a kis vízi erőművek kumulatív környezeti hatását figyelembe vegyék. Ezt az általános tervet nem módosították elfogadása óta. 2016-ban egy új tervezettel álltak elő hatóságok, és itt sem vették kellőképpen és megfelelő módon figyelembe a kumulatív hatást. Ezt a bíróságban, bíróság előtt támadták meg a felperesek, de ez a bírósági eljárás jelenleg még zajlik. Mit mondhatok önöknek tehát következtetésképpen? A következőket. elengedhetetlen fontosságú, hogy nem mondjam vitális fontossággal bír, hogy a megújuló vízi erőművekben rejlő előnyöket mindig összehasonlítsuk a környezeti károkkal. Csak hogy ezt megtesszük, akkor válik lehetségessé az, hogy kijelentsük, hogy a vízi energia valóban zöld energiaforrásnak tekinthető. az engedélyezési folyamatban résztvevő személyek, köztisztviselők, vagy hivatalok gyakran nem adtak betekintést a dokumentumba, dokumentumokba, ezzel pedig a jó közigazgatás alapelveit sértették meg. Ami pedig a jövendőbeli jogszabályokat illeti, akár európai vagy nemzeti jogszabályok legyenek is ezek. Úgy gondolom tehát, hogy a jövendő jogi normaszövegekben ki kell majd egyensúlyozni a különböző egymásnak feszülő érdekeket. Erre úgy lesz lehetőség, hogy ezeket az érdekeket valamilyen módon kvantifikálhatóvá, mérhetővé kell tenni. Hiszen, hogyha döntéseket parciális, vagy esetleg félrevezető információk alapján hozzák meg, akkor ezeket a döntések nem veszik majd figyelembe az egymásnak ellentmondó érdekeket magukat, hiszen ilyen módon nem lesz lehetőség arra, hogy ezen érdekeket kvantifikáljuk, és megfelelő információkkal lássuk el, ez pedig olyan következményekkel jár majd, amelyeket leírtam fentebb. Köszönöm szépen, megadom a következő előadónknak a szót. Maya Saxlin asszony, aki pedig a finn ombudsman helyettes parancsoljon. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselő. Az ombudsman szerepe Finnországban abban áll, hogy biztosítja, hogy mindenki betartja a törvényt, a jogot, a szabályokat, és az emberi jogokat és az alapjogokat egyaránt, és ezeket tiszteletben tartják tehát. Így tudjuk a rendszerbe vetett bizalmat és a működőképes demokráciát támogatni, erősíteni, illetve a parlamentek munkáját javítani. Nagy örömömre szolgál, hogy ma erről a témáról tudok önökkel egyeztetni. Ami az példákat illeti, néhány példát szeretnék adni azzal kapcsolatban, hogy a, ezek a panaszok milyen arányban állnak az Európai Uniós joghoz, milyen kapcsolatban állnak az Európai Uniós joghoz. Gyakran környezetvédelmi panaszok merülnek fel, és mind az ombudsman, mind pedig a bizottság megvizsgálja ezeket a panaszokat. Az ilyen típusú panaszok esetében úgy járunk el, hogy főleg a bizottság a felelős, de mivel azonban a bizottság nem mindig tud visszanyúlni jogi eh, tényekre, ezért a bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy a jogi feltételek teljesüljenek. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan panaszok, amelyeket egyidejűleg vizsgálunk meg, vagy esetleg, vagy együtt vizsgálunk meg párhuzamosan, vagy azonnal a bizottságnak adjuk át az ügyvizsgálatát. A konkrét példám az alapjogi kartára vonatkozik. A panaszos azért nyújtott be panaszt, mert a kerekes székével nem tudott bejutni az étterembe. És a az ombudsman megvizsgálta ezt a kérdést, vannak európai sztenderdek, szabályok, és ebben nem szerepel az, hogy ezekben a vagonokban egy vonatról van szó, be lehessen jutni az étterembe a kerekesszékkel is. Ezzel azonban a kerekes székkel közlekedők nem rendelkeznek ugyanazokkal a lehetőségekkel. Ezzel a versenyképesség korlátozódik, és ezért az ombudsman nem tudott dönteni, és ezért az oda vezetett, hogy megpróbáltuk mindenki számára tisztázni az ügyet, a tényállást, mindazok számára, akik a vonat, vagonok technikai felszereltségéről döntenek, vagy ebben döntéshozási jogkörrel rendelkeznek, hogy a jövőben az ilyen eseteket elkerüljük. A második példa az arra vonatkozik, hogy van egy európai bírósági döntés, amely egy másik tagállamot érint, és ebben az esetben konkrétan arról volt szó, hogy bérleti vagy leasing szerződéssel bérelt gépjárművek, amelyeket egy tagállamban béreltek, egy másik tagállamban használtak. És itt konkrétan Hollandiáról volt szó. Az ítéletben az hangzott el, hogy nem elfogadható, nem megengedhető, teljes mértékben visszatartani az adót, hogyha más országban használják a eh, gépjárművet és a rendszer a hollandiai rendszerhez hasonlít, és ezért eh, az ombudsman kimondhatta ebben az ügyben azt, hogy nem, hogy megsértették a jogot, és eh, ez, ebben a konkrét esetben arra kérték a minisztériumot, hogy a törvényt módosítsák. A következő példám az általános elvek alkalmazása. Tehát az Európai Unió végrehajtása során. Most konkrétan arról van szó, hogy a diplomák elismerése megtörténjen egy másik tagállamban. Tehát konkrétan itt most Finnországban és a e, az ombudsman azt jelentette ki, hogy a finn hatóságok jog, jogszerűen jártak el, amikor azt mondták, hogy a finn törvénynek megfelelően egy adott diplomát nem kellett elismerni, de az Európai Uniós jog általános elvét nem vette figyelembe a nemzeti hatóság, a finn hatóság és az Európai Bíróság döntését használtuk ki, vagy alkalmaztuk, és ebben az szerepel, hogy a az Európai Uniós jog végrehajtása során minden Európai Uniós elvet tiszteletben kell tartani. A negyedik példa, a következő. A nemzeti jog megfogalmazása. A panaszos arra hívta fel a figyelmet, hogy Finnországban egy jogalkotási kezdeményezés indult, konkrétan az Európai Uniós jog átültetésével kapcsolatban, a vadászati jogok témájában. A finn jogszabálytervezet elvileg nem felelt meg az európai jognak. Az ombudsman eh, azt mondta erre, hogy nem tud olyan, nem foglalkozhat olyan témákkal, amelyek eh, a eh, biodiverzitással, a fajok sokszínűségeivel foglalkoznak, és végeredményben azzal a kérdéssel, hogy a Nemzeti Parlament egyáltalán az európai jogot megfelelően ültette-e át. Ezeket az ügyeket minden alkalommal az Európai Bíróságnak kell eldöntenie. Még egy példa. azokkal az elvekkel kapcsolatban, amelyek a jó közigazgatást, tisztességes közigazgatást, gyors eljárást és átláthatóságot érintik. Konkrétan az élelmiszerbiztonságról szól a következő eset, és az ezzel kapcsolatos uniós jogszabályokkal. A panaszos arra hívta fel a figyelmet, hogy nem kapott információt a az ezen uniós jog betartásáért felelős nemzeti hatóságtól. A hatóság pedig ezzel kapcsolatban azt jelentette, hogy nehézségek támadtak az értelmezéssel, interpretációval kapcsolatban, és ezért a finn hatóságnak egy másik, másik tagállami hatósághoz kellett fordulnia, illetve a bizottsághoz, azzal a kéréssel, hogy tisztázzák az adott jogszabály értelmezését. mindeközben figyelembe kellett venni a bizalm, bizalmasság elvét is, hiszen bizalmas információk merültek fel ezen eljárás során. Itt tehát megpróbáltuk, megpróbálták a megfelelő értelmezési az megfelelő értelmezést megtalálni, de ebben az eljárásban nem lett volna szabad ennyire elhúzni a munkát. Nagyon sokáig tartott a munka, de a Nemzeti Hatóságnak a nemzeti törvények értelmében határozatot vagy döntést kellett volna hoznia már korábban, és ez alapján a panaszosnak az Európai Bírósághoz lehetett volna fordulnia, hogy ezzel a bíróságot egy ítéletre ösztönözze. Az utolsó példa a lojalitás elve. Ebben a panaszos azt panaszolta fel, hogy a vám hatóság túlságosan elhúzta a fizetendő vám megállapításának eljárását. Mindazonáltal a lojalitás elve azt jelenti, hogy a közigazgatás észszerű határidőkön belül kell, hogy dolgozzon, tehát gyorsabban kell, hogy dolgozzon, főleg amikor a szabad áramlásról van szó. Két kérésem lenne, kedves kollégák. Először is az Európai Uniós döntéshozási vagy határozathozatali módozatokra vonatkozik az egyik. A szociális ügyekben a többségi döntéshozás mellett tettük le a garast, és ez nagyon megnehezítette a folyamatot és és ez nem szolgálja a kölcsönös bizalmat. Hogyha a törvényhozási vagy jogszabályalkotási folyamat során nem lehet működőképes kompromisszumokra jutni. A második dolog pedig az ombudsmani hivatal, nagy intézmény. Ezzel kapcsolatban Finnországban az adatvédelmi irányelv végrehajtás, rendelete végrehajtásával kapcsolatban azt láttuk, hogy a rendeletben előírt ellenőrzési rendszer azt feltételezi, hogy új nemzeti rendszer jön létre, és ez az Ombudsman is ellenőrzi. Azonban a finn törvényben az szerepel, hogy az ombudsman felelős a többi szereplők ellenőrzéséért. Ha tehát új kontroll, eh, vagy ellenőrzési mechanizmusok kerülnek bevezetésre, akkor természetesen a nemzeti Eh, ombudsmanok eh, különleges helyzetét is eh, tiszteletben kell tartani, hiszen ők a legfelsőbb ellenőrzési szerv nemzeti szinten. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig megadom a szót a következő előadónak, a portugál képviselőnek, Teresa Anyinónak. Tessék. Volt. Nagyon köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Kezdésképpen szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Köszönöm, köszönöm, hogy eh, itt lehetünk. Köszönöm a meghívást. Nagyon jó, nagyon érdekes ez a téma. A téma rendkívül fontos. Hogyan lehet jól átültetni, jól alkalmazni Európai Uniós normatívákat az Európai Unión belül. Azzal a célral, hogy erősebb Európát építsünk. építsünk. Nincs kétség a felől, hogy az Európai Uniós tagállamok, az Európai Uniós jogszabályokat minden tagállamban alkalmazni kell. Nyilvánvalóan minőségi mm, jogszabályokra van szükség, amelyek a végrehajtás során, az alkalmazás során a hatékonyságot is, jele, is lehetővé teszik. Természetesen az európai, illetve a tagállami ombudsman stratégiai fontosságú pozíció az Európai Unió és a tagállamok közötti kapcsolatban. Portugáliában az országos ombudsman 1999 óta az emberi jogokat is védi, és az a legfőbb feladata, hogy védje az emberi jogokat, az alapjogokat, az állampolgárok szabadságjogait, és a jogi, a jogosságot, az igazságot. Az alapokmányunk kimondja, hogy az igazságnak kell a joggal szemben érvényesülnie. Az ombudsmannak az egyik legkényesebb feladata pont, hogy ezt pont ez. Tehát, hogy a adott esetben a jogszerűségen felülemelkedjen, és az igazságosságot tartsa szem előtt. Az ellenpolgárok jogainak őrzője az ombudsman. A tagállami hatóságokkal szemben is. Az ombudsmannak a feladata az, hogy védje az Európai Unió által a tagállam, tagállami állampolgároknak garantált jogokat. Ezt azért mondom, mert nagyon fontos párhuzamokat lehet itt vonni. Az ombudsman a az ombudsmannak nincs semmiféle szervezeti függése az európai ombudsmantól. Szerintem nem felesleges elmondani ismételten, hogy amikor az Európai Uniós jogszabályokat alkalmazzuk, akkor elképesztően fontos szerepet játszik az Európai Ombudsman, ugyanis ő az, aki óvatos és figyel arra, hogy az európai intézmények valóban jó magatartásról tesznek a tanúbizonyságot, és az Európai Uniós állampolgárokat, állampolgárokat, az állampolgáriságot így tudják védeni. Ezeknek a jogoknak, az alapjogoknak a védelme az ombudsman feladata. Fontos, hogy az állampolgároknak közvetlenebb kapcsolatuk legyen az állammal, amelyben élnek, és az is fontos, hogy az európai normákat irányokba betartsák. Most pedig nézzünk pár gondolatot a portugál mm, ombudsman munkájáról. A portugál ombudsman felel az alapjogokért, az alapvető jogokért. Magának az intézménynek a, az alapokmánya kimondja, hogy ez a feladat holisztikus megközelítést alkalmazunk, vagyis az alapjogokat, az alapvető jogokat védjük beleértve azokat is, amelyek az Európai Uniós jogokból származnak. Egészen konkrétan ez a megközelítés különböző tevékenységeket jelent. Mm, érzékenyítő kampányok, konferenciákon való részvétel és a közhatóságokkal való kapcsolatfelvétel, a bírókkal, bíróságokkal való kapcsolatfelvétel, oktatás. Ezen a ponton nyilván olyan nyelvezetre van szükség, amely mindenki számára érthető. Ez pedig az egyik nagy kihívás az ombudsman előtt. Egyszerű nyelvezetet kell alkalmazni, hiszen az állampolgárokkal vesszük fel a kapcsolatot. Tehát a kommunikáció itt maga jelenthet kihívást valamint a közigazgatási decentralizáció is fontos itt a nagy városi központokon kívül el kell tudni érni a kisebb területeket és a vidéki területeket is. A digitalizáció, digitális forradalom, forradalmat ki kell használnunk. A népszerűsítés egyszerre jelent egyszerűsítést és érzékenyítést is. Mindezekkel az a célunk, hogy csökkentsük a szakadékot a politika és az állampolgárok között. Ez az, ezen szakadék miatt ugyanis az állampolgárok elkezdhetnek nem vagy kevésbé bízni a politikában. Az olyan értékek, mint a szociális egyenlőség, szintén olyan értékek, amelyekre az ombudsman vigyáz. Ami az Európai Uniós jogszabályok átültetését illeti, maga az alkalmazás nagyon fontos szakasz, és a kihirdetés. Vagyis az, hogy az emberek tudják, hogy milyen jogaik is vannak. Nem csak szép szavakat kell használni, hanem konkrét tevékenységeket is kell folytatni. A portugál ombudsmannak az egyik legfontosabb feladata az, hogy a hozzá beérkezett panaszokra választ adjon. Nagyon sok panasz érkezik, olyan panaszok, amelyekben az Európai Uniós jogszabályokkal vagy az Európai Unió alapjogi kartájával kapcsolatban nyújtanak be panaszt. Előfordulhat, hogy maga a panasztevő már azt mondja, hogy a hatóság, valamelyik portugál hatóság nem tartotta be az ő jogait. Az ombudsmannak mindig van lehetősége, még akkor is, hogyha ő közvetlenül nem illetékes, mindig van lehetősége arra, hogy az Európai Uniós intézményekhez forduljon, és kérje azt, hogy az Európai Uniós normatívát jól alkalmazzák nála. Így hozzájárul a, ehhez a, ennek a megvalósításához olyan pedagógiai arról van szó, amelyel lehet azt biztosítani, hogy mindenhol ugyanúgy alkalmazzák az irányelvet. Ott van például a kor miatti diszkrimináció a munkahelyen. A portugál ombudsmannak fel, feltűnt, hogy bizonyos bizonyos munkahelyekre nem lehetett már egy bizonyos kor fölött jelentkezni, vagy egészen egyszerűen diszkriminációt szenvedtek el azok, akik egy adott állásra jelentkeztek. Diplomáciai, diplomáciai karriert is említhetünk itt. A portugál ombudsman a saját érvelésével nagyon jelentős módon járult hozzá ezen ügyeknek a feloldásához, megoldásához. Ne felejtsük el, hogy ez cél, amelyel szemünk előtt lebeg, az nagyon is legitim. A portugál a portugál ombudsman kérte a kormány tagjait, hogy gondolkodjanak el a panaszos kérdéseken, és találjanak megoldást, amelyel az egyenlő bánásmódot meg lehet valósítani. Például a korhatár esetében. Itt ugyanis kell, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek, azok a jogok, amelyek az állandó monitorozást lehetővé teszik. Van is egy portugál mm, jogszabálymódosítás, amely egy diszkriminációs esettel kapcsolatos. Milyen esetről van itt szó? Ahogy az egyik tagállam kevésbé jó bánásmóddal kezeli az Európai Unió más tagállamaiból érkező munkavállalókat, mind a, saj, mint a saját állampolgárait. Voltak olyan állampolgárok, akik mondjuk Portugáliában tanultak építésznek, de bizonyos helyekre nem kaptak hozzáférést, nem dolgozhattak bizonyos helyeken. Maguk a portugál állampolgárok más országokban nem tudták ezt a munkát végezni. A portugál ombudsmanhoz érkezett emiatt panasz, és bizonyos módosításra volt szükség vagy például biztonsági intézkedések a közparkokban, közkertekben, játszótereken. Az ombudsman felhívta a jogalkotó figyelmét a biztonsági kérdésekre. Nem csak arra, hogy az adott normatívát nem sikerült jól alkalmazni, nem sikerült a gyermekek biztonságát garantálni, hanem azért is, mert a jogalkotási folyamat során technikai követelmények kerültek elő az irányelvvel kapcsolatban, és a bizottságot, az Európai Bizottságot értesíteni kellett arról, hogy az átültetés, maga az irányelvnek az átültetése, az jól zajlott-e. És akkor itt szeresképpen még beszélnék egy másik panaszcsoportról, amikor is maga az ombudsman pedagógiai szerepet is betölthet elmagyarázhatja, hogy mennyire fontosak bizonyos törvények amelyek közösségi irányelvekből származnak. Hogyha mondjuk valamelyik mm, állampolgár ezt nem érti, akkor az ombudsman elmagyarázhatja ezt neki. Főleg a környezetvédelmi hatásokra gondolok itt. Főleg a légköri szennyezés esetén. Például Gyakran előfordul, hogy az állampolgárok arról panaszkodnak, hogy a városközpontokban bizonyos helyeken nem lehet autóval közlekedni. Fontos, hogy értsék az állampolgárok, hogy milyen értékek érvényesülnek itt, milyen alapvető értékek, hogy itt a környezet védelme lehet a, a kiindulási pont. Mondtam, hogy a tagállamnak, mondtam, hogy a, a környezetnek a védelme, a fenntartható környezet megteremtése nem mindig magától értetődő az állampolgár számára. Zárásképpen az Európai Unió túlélése maga attól függ, hogy nemzeti szinten mit és hogyan valósítanak meg. Az Európai Uniós jog az alapjogi karta és a tagállami ombudsmanok az alapjogok érvényesítések között vannak különbségek. Itt Portugáliában nem csak ombudsman van, hanem alapjogi védelmi központ intézet is. Ezek a feladatok tehát elvégzendők, azért, hogy meg tudjuk az esetleges hiányosságokat pótolni és hogy a tagállami rendelkezés, a tagállami rendszerben jól tudjuk alkalmazni az EU-s jogszabályokat. Egy összefüggőbb rendszerre van szükség, ahol az alapjogok védelme mindenhol megvalósul, ahol mindenkinek ugyanolyan joga van, ugyanolyan, ugyanúgy védik, védelmezik, és ugyanúgy élvezheti az Európai Unióból származó jogait mindenhol Európai Unió szerte. Hosszú ez az út, hosszú út vár ránk, a tevékenységüket, tevékenységünket még meg kell erősítenünk. Nagyobb együttműködésre van szükség az intézmények között, meg kell osztani egymásra a tapasztalatainkat, illetve a jó gyakorlatokat. Már többször előfor, előkerült ma a monitorozás, jobb, nagyobb monitorozásra van szükség, és tudatosságra. Ez fontos a minőségi közpolitikákhoz. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a kiváló előadást, és akkor most, kedves hölgyeim és uraim, átadnám a szót a képviselőknek, lehet kérdezni. Először is a lengyel szenátus, Robert Mamatov úr kért szót, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Szilvia Spurek nincs itt, tehát nem utalok arra, amit ő mondott. De elmondom, hogy a lengyel szenátusban létezik egy emberi jogi szakbizottság, amelyhez bármely lengyel állampolgár petícióval vagy panasszal fordulhat. hogyha úgy ítéli meg, hogy valamely jogosérült. Bárki, még egyszer mondom, bárki petícióval fordulhat ehhez a bizottsághoz, egyéni állampolgárok vagy állampolgárok egy csoportja teheti ezt meg. a vallásszabadság, az egészségvédelme. És más témákban fordulnak e bizottsághoz az állampolgárok, az államkincstár működése, a rendőrség vagy a katonaság működése, a gyülekezési szabadság, hogy csak néhány témát mondjak, sajtószabadság, hirdetések a tévében, fogyasztói jogok, emberi jogok, jogállamiság. Mind-mind a petíciók témái, és a petíciós bizottság befogadja ezeket a petíciókat, és gyakran a hatályos jogszabályok megváltoztatására sarkolja a parlamentet. A szakbizottság nagyon jól együttműködik a lengyel ombudsmannal és hivatalával. A szakbizottságnak megvan a saját szerepe, és persze az ombudsmannak is megvan a szerepe, az együttműködés útján jó eredményeket tudunk elérni. Az ombudsman gyakran közvetlenül az emberek keresik meg, szólítják meg, olyan kérdésekkel, amelyek személyesen aggasztják őket. Az ombudsman pedig gyakran az Emberi Jogi, Jogállami és Petíciós Bizottsággal együtt ad választ, hiszen a mi szakbizottságunk jogalkotói lépéseket is foganatosíthat. Az ombudsman gyakran csak változtatásokra tesz javaslatot a jogszabályokban, mi pedig megragadjuk a cselekvést. Tehát megmódosítjuk a jogszabályokat. Persze, még lehetne elmélyíteni az együttműködést, de már így is jó. Ezen szakbizottság elnökeként azt mondhatom, hogy az ombudsman hivatala nagyon fontos szerepet játszik, és az ombudsman intézménye nagyon fontos az emberi jogok védelmében. Engedjék meg, hogy még néhány szót mondjak a Bieljov-Jezsai erdőségről. Ahogyan a portugál ombudsman említettem, mindenki számára nagyon fontos, hogy azonos elbánásban részesüljenek. Németországban is hasonló probléma jelentkezik, de a német erdőséggel senki nem foglalkozik. Lengyelországot viszont megtámadták. Az EU fellépése következtében eltántorodtunk az erdőt érintő döntésektől, de azt várom, hogy mindenkit azonos módon kezeljenek. Köszönöm, Marias képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a nemzeti parlamenti képviselőknek, az ombudsmani hivatalok képviselőinek és a mi két szakbizottságunknak, az irodámból követtem a e konferencia nagy részét, és nagyon sikeresnek tartom a konferenciát. Itt az állampolgárok jogáról beszélünk. De beszéljünk a parlamenti képviselők jogairól is, hiszen az parlamenti képviselők is állampolgárok, de ugyanakkor a parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők külön jogokkal is rendelkeznek. A tömegmédiumok ezeket be is mutatják gyakran a petíciós szakbizottságban és a plenárison is gyakran már elmondtam, de újra megismétlem, hogy különböző parlament európai államokból jövünk, itt választottak meg bennünket. Ám ami a mi esetünket illeti, Görögország esetét illeti, nem rendelkezünk egységes információkkal. A mi tömegmédiumunkat nem a pluralizmus jellemzi, és én az ECR frakció tagja vagyok, ez a harmadik legnagyobb frakció parlamentben. Hogyha most megnézzük, hogy milyen információ kerül ki az Európai Parlament uh, aténi irodájából, angol nyelven ráadásul a parlament munkájáról, akkor az ECR frakció kvázi nem jelenik meg. Mintha nem is léteznénk, holott a parlament harmadik legnagyobb frakciója vagyunk. Mi több, nem tudjuk hallatni a hangunkat, a nemzeti tévében nem kapunk felszólalási jogot. Brüsszelbe, Strasbourgba mennek a közszolgálati TV képviselői, használják az Európai Parlament stúdióját, berendezését, de az EKR frakció tagjai nem kapnak hangot, nem, nem szólalhatnak meg. Itt valóban felmerül a kérdés, hogy az európai parlamenti választásokon hogyan vehetünk részt. Hogyan tudjuk üzenetünket megfogalmazni, nem létezik pluralizmus a tömegmédiumok területén. Évek óta szűnt már meg a pluralizmus. Lehet, hogy valamikor egy-két percre elénk tolják a mikrofon, de négy-öt éven keresztül kvázi az előző ciklusban nem jutottunk szóhoz. És ha hát tudják, tisztelt képviselőtársaim, hogy 751 európai parlamenti képviselő közül én vagyok az egyik, aki újton újra mindig jelentkezik. De itt felszólalhatok a parlamentben, de a görög tévében nem jutok be. Szép információs anyagokat ad ki a parlament hivatala a témban, angolul, de egyszerűen a harmadik legnagyobb frakció tagjai nem tudnak megszólalni. Szóval beszélhetünk azonos képviseletről a választási kampányban, az európai parlamenti választási kampányban, de hát hogyan vehetnénk részt a választási harcban, ha nem tudjuk az üzenetünket közvetíteni? az Európai Ombudsmanhoz, vagy az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, vagy az Európai Bizottsághoz forduljak? Ki védi meg az én Európai Parlamenti képviselőjogaimat? Köszönjük, Maria szúr! Hozzába a Gierece úr Spanyolországból a tösség parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Spanyolországban a helyzet nagyon hasonlít a portugál helyzethez. Az ombudsman intézménye szervesen függ a parlamenttől, és ilyen módon a képviselőház és a szenátus ö, kölcsönösen delegált tagokat azon szakbizottságba, melynek a, az ombudsman elszámolásnak tartozik. Az ombudsman hivatal az a hivatal, amely például a kínzás ellen is fellép, illetve a kínzás ö, eseteit felvis, felderíti. Az ombudsman pedig hat hónaponta vagy évente egyszer legalább a parlamentnek kell, hogy beszámoljon és a képviselők és a szanátorok, akik a vegyes bizottságban jelen vannak, függetlenül attól, hogy felkérnék őket, joggal rendelkezzenek, hogy itt részt vegyenek, feltehetik a kérdéseiket a, az ombudsmannak. Nos, Az ombudsman hivatala tehát nagyon fontos szerepet játszik, Például az illegális bevándorló kérdésében felmerül a kérdés, hogy ki felel a kísérő nélküli kiskorúak kért. Nagyon sok bevándorló érkezik Spanyolország déli kikötőjében, és ez a vita nagyon nagy konfliktusokat rejt magában az ombudsman számára is. Az egyes államokban más-más rendszer működik. Nálunk minden esetre megállapítható, hogy az egyes országok ellen egyes intézmények befolyásolják az ombudsman hivatalát, másrészt az ombudsmani hivatal pedig az állampolgárok nevében más intézmények ellen indíthat eljárást. Ez több felszólalásban hallottuk ezt a fura problémát. Köszönöm, Jaroszláv Válasz a kapszót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Marias kollega, barátom felszólalása inspirált, aki a pluralizmusról beszélt, és arról, hogy nem férünk hozzá a médiumokhoz. Az én hazámban a vezető párt, a kormánypárt dialógusról, kompromisszumról beszél, ugyanakkor nagyon nehéz a kompromisszumra való hajlandóságot látni náluk, és nagyon nehéz eh, nyilvános párbeszédet folytatni, amikor a kormánypárt ennem magával beszélget. Ugyanez eh, látható, hogy mi, kiket delegáltak ide. Ma négy képviselő van eh, itt, mindenki a kormánypárt részéről egy képviselő se képviseli az ellenzéket. Nem akarom ezt kommentálni, mindenki dönts el, hogy mit gondol erről, dönts el maga mindenki. Azt gondolom, hogy ezt a helyzetet nem szabad elfogadnunk, a kormánypárt a többség lehengerlő erejével akarja kisajátítani a közbeszédet, de a közbeszéd a saját köreikben zajlik, csupán senkinek nem adnak szót. Köszönjük szépen! Löbreton úr, az Európai Parlament képviselője parancsoljon. Szí. Köszönöm szépen. Én szerettem volna röviden hozzászólni, hogy mindenkinek köszönet mondja, köszönetet mondjak, akik hozzászóltak ma, főleg az ombudsmanoknak, mediátoroknak, akik nagyon konkrét hozzászólásokat osztottak meg velünk. Milyen mérleget vonhatunk? Én hát nem vagyok nagyon meglepődve azzal kapcsolatban, amit hallottam. Korlátozott hatalmuk, illetékességük van, a meggyőzésre alapozhatnak, nem pedig a döntéshozásra tehát magától ért értetődik, hogy a sikerük nem lehet százszerzelékos mindazonáltal. Általánosságban elég hatékony ez az intézmény, ar- arra is, hogy a nemzeti jogot és hogy az európai jogot alkalmaztassa, és ez például Franciaországban e, így van. Franciaországban ez eléggé megerősödött az ombudsman szerepével. E, megállapíthatom, hogy ugyan ez a helyzet a hozzászólók példáiban is, úgy tűnik, hogy Szlovákiában, Finnországban és Portugáliában elég hatékony eh, szerepet játszanak, de közben úgy látszik, eh, és úgy látszik, hogy eh, valóban vannak eredmények, nagyon kiegyensúlyozott a megjelenésük. Azonban egy kicsit meglepett a lengyel hozzászóló, aki elment, ő ugyanis nagyon pessimista képet festett itt nekünk, és nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit pártos volt eh, az ő előadása két nagyon nagy port kavart eh, esetre koncentrált, eh, Európában nagy port eh, kavart esetre koncentrált, az egyik ezek közül a migrációt érinteti, érinti, tehát az európai jog tiszteletben tartása egy érdekes kérdés egy olyan országban, ahol maga az ország nem akarja tiszteletben tartani az európai jogot. A szuverenitás kérdése vetül itt fel. Mi a szuverenitás? A szuverenitás szuverenitás, ez nem azt jelenti, hogy van egy sor kompetenciánk, amit átadhatunk egy supranacionális szervezetnek, egy nemzetek feletti szervezetnek, Kár Schmittre hivatkoznék, egy német filozófusra, aki azt mondta, hogy a szuverenitás az abban áll, hogy megállapíthassuk a, a kivételeket, hogy visszautasíthassuk egy adott esetben azt, hogy követjük a jogot, mert e, az a jog e, egy adott országnak a vitális jogát érinti, és az én e, értelmezésemben Lengyelországban erről van szó, nem akarják befogadni a migránsokat, vagy áthelyezni a migránsokat, relokalizálni őket, és itt szerintem a szuverenitás a jogi értelmezése merül fel. Köszönöm szépen, ez az én értelmezés. Merci beaucoup, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretne valaki még hozzászólni? Van-e valakinek kérdése, megjegyzése? Ha nincs, akkor azt hiszem lezárhatjuk a mai ülést. Köszönöm szépen, köszönöm szépen főleg a meghívott vendégeinknek, a résztvevőknek. Ez egy nagyon fontos és hasznos rendezvény volt. Az üzenetünk az, hogy nem vagyunk elégedettek a polgárok jogainak védelmével, és egy fontos és közös kihívás az európai intézmények és a nemzeti hatóságok előtt is. Köszönöm szépen, és mindenkinek biztonságos hazautat kívánok!